Kedves kollégák, azt gondolom, hogy ne várjunk többet. Kezdjük meg az ülés. Napirend első pontja a 8-as. 2014 évi költségvetés. Már is megadnám a szót Georgios Stavrakakisnak, hogy mutassa be a véleményét. Yes, Tessék, Georgios. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Szeretnék a jelentéstevőnek, eh, aki a 2014-es költségvetést előkészíti, köszönteni. Ugye volt már egy eszmecserénk az általános eh, jelentéstevő között, a Költségvetési Bizottság eh, megbízásából és a többi felelőssel, ami azért nagyon fontos, hogy gyakorlatilag a témára vonatkozóan globális megközelítésnek a birtokába kerülhessenek a megbízottak. Jensen asszony sem fog akkor meglepődni azon, hogy a tárgyalásoknak a szintjét szeretnénk pontosan definiálni politikai kontextusban. Nem feltétlenül a számokra ö, fogok most támaszkodni, hiszen írásban úgyis megkapták az anyagot, hanem sokkal inkább eljárás technikai dolgokról beszélni. Mindannyian tudják, hogy hol tartunk most. A bizottság késlekedik a jelentés tervezetnek, a költségvetési tervezetnek az előterjesztésével. Májusra várható most ez. Nincsen még megállapodás a 2014 és 2020-as időszakra, sőt 2014-re vonatkozóban sem ismerjük még a kiadásoknak a volumenét. Van egy sor elmaradt kifizetés és kifizetési igény, amely még elmaradt. Ezeket is rendezni kell, már csak azért is, hogy ugye megállapodásra jussunk, csak ez még inkább bonyolítja a helyzetet 2014 vonatkozásában. Ugye egy jogalkotási tervezetet már a parlament elfogadott, ennél fogva zárnunk kell sorainkat, és nagyon határozottan kell fellépnünk annak érdekében, hogy a következő több éves pénzügyi keretre tető alá tudjuk hozni ezeket az elmaradt kifizetéseket. Tudják azt is, hogy nagyok a kihívások, elsősorban ugye a jelentés, az állásfoglalási tervezetünk kidolgozásában, nagyon igyekeztünk, hogy pontosan fogalmazzunk, és hát a kifizetések szintjének a minőségét mindenképpen szeretnénk teljesíteni, hiszen a programok csak így fognak működni ebben a következő időszakban, 7 éves időszakban. A titkárság felé lehet a módosító indítványokat benyújtani majd május 8-áig. Köszönöm. Thank you very much. We... Köszönöm szépen. Ann Jensen jelen van, ő az előadó a Költségvetési Szakbizottság részéről, és elfogadta, hogy eljöjjön az ülésünkre. Köszönöm szépen, hogy eljött, és már is megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. És szeretnék köszöntet mondani Stavrakakis úrnak a felszólalásáért. Főleg a regionális szakpolitikában nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagyunk emlékeztetünk arra, hogy márciusban kidolgoztunk a 2014-es költségvetéshez iránymutatásokat. Az iránymutatások három csoportra osztlottak. Egyrészt a problémák kezelése, annak a problémák a kezelése, hogy nincs költségvetési keret, 2014-2020-as időszakra nincs jogi alap, és ez sehol sem jelent több problémát, mint pont a regionális politikában. A második csoport az iránymutatások területén a kifizetések témáját öleli fel. az a, növekszik az a probléma, hogy a tanács nem akarja a számlákat kifizetni, nem akarja megítélni a bejövő igények alapján a kifizetéseket és szintén ez is a legsúlyosabb problémát pont a regionális politikában okozza. Végül említettük a politikai prioritásokat 2014-re. Parlament megállapodott arról, hogy fiatalok, a fiatal munkanélküliség lesz ez a prioritási téma, és természetesen általánosságban a 2020-as stratégia. A regionális politika mindezeknek a témáknak a középpontjában áll. Most készítjük elő a tárgyalásokat a több éves pénzügyi kerethez. A rendeletre van szükség, ott a számoknak kell szerepelniük, illetve a rugalmasság és egyéb szabályoknak, intézményközi megállapodást kell kötni a parlament, tanács és bizottság között. Ez fogja szabályozni azt, hogy az éves költségvetés hogyan alakul. És ennél talán még fontosabb, hogy ezzel egy időben a jogi alapra vonatkozó munka is folyik. 17 jogalkotási szabályról van szó, különböző formokon folyik a tárgyalás, és azt is tudom, hogy ennek a szakbizottságnak a tagjai is nagyon sok ilyen jellegű találkozó ennek vesznek részt hétről hétre, tanács és bizottság képviselőivel egyeztetnek az új jogalkotási keret kidolgozása érdekében a regionális politikához. Rendkívül fontos, hogy mi is történik. Ugye fontos, hogy tör- szülessen megállapodás, szülessen megállapodás a jogalapról, és a pénzügyi keretről minél előbb, azért, hogy az új programok kidolgozása és végrehajtása előtt egyértelmű legyen már az alap, és sajnos jelenleg nagyon rosszul áll a helyzet. Amikor utoljára ilyen egyeztetést folytatunk, akkor május környékén már sikerült lezárni a tárgyalásokat. És a költségvetés oldaláról most még szinte el se kezdtük a tárgyalásokat, úgyhogy nem igazán lehetünk optimisták, de politikusként optimisták kell, hogy legyünk. Mindezt azért említem, mert a regionális szakbizottság számára a költségvetés legfontosabb része a több éves pénzügyi keretben kell szerepeljen évről évre fölosztva, és a rendeletben pedig szerepel az országfelosztás, úgyhogy itt nem túl sokat lehet megváltoztatni évről évre, ha megszületik a döntés. Ezért nagyon fontos, hogy ezek a döntések megszülessenek. Kifizetések témájában a bizottság részéről már van egy kettes módosított költségvetés a tanács, illetve a tagállamok 11,2 milliárddal többet kell, hogy befizessenek idén a költségvetésbe. És így lesz lehetőség arra, hogy a múlt évről felmaradt kifizetetlen számlákat rendezni lehessen, továbbá az idei folyó kifizetéseket lehessen teljesíteni. A 11,2-es szám az nem egy véletlen szám, ez az az összeg, ami minősített többséggel még erre vonatkozó összegről lehet dönteni, mert e fölött csak egyhangú döntés lehet, lehetne dönteni e fölötti összegről a tanácsban, és azt ugye sose lehetne elérni a tanácsban. Még így is nagyon nehéz tárgyalások lesznek, és a Költségvetési Bizottságra is ez igaz. Költségvetési szakembereként úgy látjuk, hogy a kifizetések fő problémája pontosan a regionális politikához kapcsolódik. Itt nagyon nehéz értékelni, hogy megítélni, hogy mikor zárul le egy projekt, mikor kell fizetni, és ugye általában a programozási időszaknak a vége felé nyújtanak be több számlát, ezt mindenki nagyon jól tudja. Amikor késnek a számlák, akkor a régiók részéről és az országok részéről nem igazán hallunk túl sok panaszt. És költségvetési szakemberként az a benyomásunk, hogy mi vagyunk azok, akik meg kell, hogy szerezzük ezeket a pénzeket, és nekünk kell felszólalnunk ezeknek a régióknak az érdekében, hiszen egyébként nagyon nehéz lesz a tanácsot meggyőzni arról, hogy tényleg fönnáll ez a probléma. Halljuk ezt persze a projektkészítőktől, a kutatóktól, amikor az egy ában van kifizetetlen számla, akkor könnyű az indoklás is, hiszen az Európai Unió kamatot kell, hogy fizessen a késedelmes kifizetésekre. De nem ez a helyzet, amikor a regionális politikáról van szó. Úgyhogy nagyon sok lehetőség van arra, hogy a pénzt, a kifizetéseket tologassák előre és hátra. Úgyhogy ezért szükségünk van önökre, a regionális szakbizottságra, és másokra is, akik a projektekkel foglalkoznak a tagállamokban, hogy szóljanak, szólaljanak meg ennek érdekében. Mert a regionális témákban is nagyon fontos, hogy a számlák időben kifizetése kerüljenek. Ez a legfontosabb téma. Ahogy Stavrakakis úr említette, a bizottság a 2014-es költségvetésre vonatkozóan májusban fogja közzétenni. Én úgy gondolom, hogy május végén az ajánlását, a javaslatát. A javaslatukban természetesen fog szerepelni utalás a több éves pénzügyi keretre is, de hát májusban lesz találkozója az állam és kormányfőknek, ott döntés fog születni, úgyhogy valószínűleg azt a döntést is már tükrözni fogja, az állam és kormányfők döntését is tükrözni fogja a bizottsági javaslat, és azt követően kell a tárgyalásokat, vagy ennek alapján kell lefolytatnunk a tárgyalásokat. Remélem, hogy újra eljöhetek ide a szakbizottságukba, a költségvetési eljárás előre haladtával, és újra meg tudjuk beszélni ezeket a témákat. Még egy utolsó gondolatom lenne, ez inkább egy gyakorlati jellegű kérdés. Pilota projektjeink vannak, és előkészítő programjaink is vannak. Ezzel kapcsolatban el kell, hogy mondjam, hogyha van valamilyen elképzelésük ezen a területen, akkor ezeket május végéig be kell nyújtani a Költségvetési Szakbizottsághoz, és a Költségvetési Bizottság fogja biztosítani ennek az értékelését, a bizottság fogja megítélni, hogy megvalósíthatók-e pilotaprojektként, vagy előkészítő cselekvésként ezek a témák. Ez egy gyakorlati megjegyzés. Köszönöm, hogy meghívtak, és várom az önök véleményét a költségvetési témákban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Persze nem vártuk azt, hogy nagyon optimista lesz, és nagyon pozitív híreket fog velünk megosztani, és köszönjük, hogy megmagyarázta, hogy milyen nagy kihívást jelentenek ezek a költségvetési témák a regionális szakpolitika területén, főleg a 11,2 milliárdból, ugye 9 milliárd a regionális politikát érinti, és nem csak a 2007-2013-as időszakra vonatkozó késedelmes kifizetésről van szó, hanem a 2000 és 2006-os programok lezárásával kapcsolatos számlák is még itt képben vannak. Sorja László fog először felszólni, tárnyék előadó. Köszönöm a szót, elnök asszony! Mindig nagy kihívás költségvetési bizottsági jelentéstevőnek lenni, ezért külön szeretettel köszöntöm Anni Jensent, aki eh, azt hiszem, hogy eh, egészen lehetetlen feladatra vállalkozott. Én tíz éve követem az Európai Parlament költségvetési és regionális politikai munkáját, de a nálam sokkal tapasztaltabbaktól sem hallottam arról, hogy egy jelentéstevő olyan helyzetben legyen áprilisban, hogy még a nagy kereteket sem tudja, nemhogy a tényleges költségvetés részleteiről lenne információja a bizottság részéről, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Ebben a helyzetben a Regionális Fejlesztési Bizottságnak most meg kellett tennie a javaslatait az állásfoglalásra. Én nagy tisztelettel köszöntöm a néppárt nevében az elénk terjesztett javaslatot és a jelentéstevőnket. Stavrakakis úr mindent beírt ebbe a pár mondatba, aminek most súlya van. Tehát én azt gondoltam, hogy a néppártnak ezt így, ahogy van, támogatnia kell, nincs szükség arra, hogy különösebb módosítókkal megcifrázzuk az adott szöveget. Egyetlen gondolatot szeretnék csak kiemelni ebből az anyagból, nevezetesen a mi bizottságunknak is Kulcskérdés a kettes számú költségvetési módosítás. Kulcskérdés részben azért, mert az összege zömmel a regionális politikára vonatkozik, de nem csak ezért, mert a parlament megkövetelte a bizottságtól, hogy ezt a módosítást minél hamarabb terjessze be. Ez a beterjesztés megtörtént. A parlament eredeti követelései között viszont nem az szerepel, hogy ennek a módosításnak a tanácsban és a parlamentben el kell fogadtatnia, mielőtt tárgyalunk a többéves költségvetés eh, további sorsáról. Én tehát azt gondolom, hogy a bizottság teljesítette a feladatát, nagyon jól tudjuk, hogy ez a pénz nem lesz elegendő. De azért, mert nem elegendő, nem szabad megállítanunk a folyamatot, és én azt kérem a Költségvetési Bizottságtól és a jelentéstevőtől is, hogy a jövő évi költségvetés érdekében is sürgesse a parlament és a tanács között a 7 éves kerettervre vonatkozó tárgyalásokat hiszen ezt a hatalmas késést mindenképpen most már a kárt minimalizálni kell, azt hiszem más fogalom nem alkalmas. Gratulálok tehát még egyszer Stavrakakis úrnak, és kérem a bizottságot, a Regionális Fejlesztési Bizottságot, hogy ezt az előterjesztést szavazataival támogassa. Köszönöm a figyelmet. Thank you, Constance. Köszönjük szépen, Konstanz. Köszönöm szépen. Egy megjegyzést szerettem volna fűzni Anne Jensen által elmondottakhoz. Hogy a 2013-as évre vonatkozó költségvetési tárgyalások során már hallottuk azt, hogy milyen deficitünk van, és hogy hát tényszerűen nem tudunk kifizetéseket teljesíteni és hogy a régiók gyakorlatilag sikítoznak, hiszen egy csomó számla nincsen kifizetve. Úgyhogy itt összecsaptak a hullámok a fejünk fölött, és ott tartunk, hogy nem tudjuk a számlákat kifizetni, de az itt ez nem egészen így van, nem általánosítható ez, hiszen bizonyos projekteket nem lehet hogy egyedi esetekben nincsenek kifizetések, és hát a bizottság sem úgy nyilatkozik, hogy nem tudunk fizetni, hanem amikor egy projektet kell elszámolni, és az erre vonatkozó számlák befutnak Brüsszelben, akkor lehet, hogy az, az, az a kérés fogalmazódik meg, hogy további dokumentumokat nyújtsanak be, és ez azért egy kicsit hát elhúzza a kifizetést egy pár hónappal. Tehát a helyzetnek a súlyosságát, talán épp a régiók is okozzák. Hát ezt nem akarom most százszerzékosan állítani, de kétségbe sem vonnani, sem kétségbe vonni. Tehát az, hogy ne kerültek volna kifizetésre számlák, azért ezt ilyen formában még senki nem mondta el, és nem vallotta be. nem felejtsük el, hogy a tanács mindig azt mondta, hogy a költségvetési eljárás során látott számok nem stimmelnek, amik a bizottságtól érkeznek. Úgyhogy ha a tanács tényleg tud ilyenre hivatkozni, majd pedig állítólag mégsem az a helyzet, hogy nem lehet arról szó, hogy nem kivizethetők a számlák, ez azért nagyon furcsa helyzetben manőverez bennünket. Tehát szerintem pontosan meg kéne érdeklődni a régióknál, hogy masszívan fennáll az az eset, hogy kései, késnek a kifizetések, és hogy ez blokkolja a projekteknek a kivitelezését, vagy sem. Mert tulajdonképpen a projektek fenntartói csattan az ostor, tehát azok, akik a végső kedvezményezettek. És ez nincs így jól hogy a kisebb városok, önkormányzatokat érint, ugye, hát ő nekik nagyon nagy terhet jelent, hogy egyfajta átmeneti finanszírozást keressenek, úgyhogy a régióktól megfelelő információkat kellene begyűjteni, amelyek utána segíthetnek bennünket abban, hogy a Költségvetési Bizottságon belül is érdemleges vitát tudjunk folytatni. Köszönöm. Jan Olbricht kap szót. Köszönöm szépen. Azt gondolom, két megjegyzésem lenne. Az egyik, a kifizetése körüli probléma, és hát gyakorlatilag ezzel konfrontálódunk, amikor ugye megosztott felelősségről beszélünk ami mindig is más lesz a költségvetés kontextusában, mint mondjuk a kutatásnál. ugye a végső felhasználókról beszélünk, a kifizető ügynökségeket is érinti mindez, akik viszont Brüsszelben dolgoznak. Úgyhogy azzal, hogy itt megosztott a felelősség, gyakorlatilag nő a feszültség is az érintett felek között. A regionális szakbizottság hangja talán egy kicsit gyengén szól, de a régiók bizottsága remélhetőleg azért pontosítani fogja itt az elhangzottakat és a felvet felvetéseket. Felnál annak a veszélye, hogyha ennyire alacsony a kifizetéseknek a szintje, nem csak ma, hanem a jövőben is, akkor a regionális politika nem fogja tudni teljesíteni a feladatát. Ez egyik módja annak, hogy ilyen alacsony szinten, szinten tartsuk a a kifizetéseket, az, hogy, hogy, hogy a kifizetéseknek a volumenét is csökkentjük, miközben ugye az egyszerűsítésre igyekszünk törekedni, és hát ezeket a célokat muszáj megtartanunk, hiszen ezeket tűztük zászlónkra a szakbizottságként. Nem csak ebben a szakbizottságban, hanem a költségvetésében is nagyon pontosan kell látnunk, hogy mit jelent majd a kohéziós politikára vonatkozóan, ha nem lesz meg a többéves pénzügyi keret. Ugye vannak olyan kollégák itt a házon belül, akik azt mondták, hogy az egyéves költségvetés gyakorlatilag minden politikára alkalmazható, mások azt mondták, hogy ez teljes mértékben lehetet, ellehetetleníti a munkát. Azt gondolom, hogy az üzenet egyértelmű kell, hogy legyen, hiszen az egyéves költségvetés szemben ugye az MFF-fel, vagy hogyha mondjuk egy éves késés, késésbe kerülünk, akkor ennek óriási kihatásai lesznek. Sőt, hát nagyon is destruktív lesz, és ezt kellene világosá tenni a kollégák számára. Köszönöm szépen. A DG régióktól is itt vannak a képviselők. Nem tudom, hogy valaki a bizottság részéről kére szót. Nem? Vagy mégis? Nem. Na, gyere. Vagy mégis. Akkor parancsoljon. Thank you very much, madam. Köszönöm, elnök asszony. A Digi Régióból csak megerősíthetem, hogy hálásak vagyunk azokért a fellépésekért, amelyeket önök megtettek. Köszönjük a támogatást, a költségvetés tervezetét. Van nálam néhány adat, kifizetési adat. 16 milliárd kifizetési igényt nem sikerül 2012-ben kifizetni pénzhiány az ERDF és a kohéziós alapból hiányzott ez a pénz, és apránként próbáljuk ezeket kifizetni, de még mindig nagy elmaradásunk van, adósságunk van. El kell még mondani, hogy elnök asszony ön ugyan a 2006-os programok lezárásáról beszélt. Nos, sajnos a valóságban a a lezárásra szükséges költségvetési sorokat már kimerítettük, az ERDF és egyéb sorokat, és nincs már több pénz a programok további lezárására. Körülbelül 1,71 milliárd hiányzik a kasszából. Ha igénylik, akkor további adatok is, adatok is rendelkezésemre állnak, de elmondani ennyit kívántam. Tehát akkor súlyos baj van, ha jól hallom, és ezzel nyilván sürgősen foglalkozni kell, és csak a parlament segíthet ebben. Ha a másik digital senki nem akar beszélni, akkor Jorgosnak, Georgesnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Anna Jensennek én is köszönöm, mert hasznos, amit a bizottság számára megírt, és mindenkinek a megszólalást. Elnök, köszönöm én is. Döntenünk kell még, ha csak Anna még nem akar még valamit hozzáfűzni. Szabad, szabad, tessék. Jó, köszönöm. Csak annyit, hogy örülök ezeknek a megjegyzéseknek, és kollégákhoz hasonlóan, asszonyhoz hasonlóan hangsúlyozni szeretném, hogy a probléma méretét meg kéne már érteni. Más területekről is hallunk bajokról. De amikor a kifizetésekről először hallottam, én is úgy voltam, hogy ugye jöttek a kutatók, kérdezték, hogy miért nem kapjuk meg a projektjeinkhez a pénzt. És akkor egyre többen jöttek, és akkor kezdtem én is rájönni, hogy itt a probléma valós is, a mérete is nagy. A Költségvetési Bizottság frusztrációja abban áll, hogy erről nem csak beszélni kéne, hanem ez egy technikai jellegű probléma, és amint ha a pénzre szükség van, akkor azt ki kell fizetni, folyósítani kell. Túl sok ö, politikai tőkébe kerülne, ha ezt nem tennénk meg. Mindent annak az irányába kell mozgósítani, hogy ezeket ki lehessen fizetni. örülök, hogy most végre egyre többek látják a probléma méretét, és átérzik azoknak a helyzetét, akik nem jutottak a pénzükhöz. Azért, mert a tanács ugye nem akarja kifizetni a számlákat. Köszönöm szépen. A módosítók határideje április 25-e déli 12 óra, és Jarjasz Stavrakakis pedig eh, várja még a további módosítókat, egyéb gondolatokat, hogy beépíthesse őket a szövegbe, és akkor akár még ki is bővíthetjük az eredeti, egyébként kellemesen rövid változatot. Jó, akkor ezzel a napirendi pontot letudtuk, a 9-es pont jön. jean jacques Bissep véleményéről van szó az Európa jövőbeni fenntartható mobilitásra célzó európai közlekedés technológiai stratégiáról. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Megtiszteltetés számomra, hogy véleményemet előterjeszthetem idén, vagy most a mobilitásról szóló stratégiáról. Általában véve amikor ezzel a témával foglalkoztunk, főleg az, azzal foglalkoztunk, hogy a kutatás és az innováció stratégiájára az Európai Uniónak hogyan egyeztethető össze a, a teritoriális kohézió elveivel, hogy minden Európai Uniós régió ö, nyertese legyen ennek a stratégiának, és különleg, különösen a távoli régiók. A fenntarthatóság a fő szempont, a kutatás, innováció, stratégiai jelentőségű témák. A specializáció, az okos, intelligens specializáció révén ez megteremthető. Ezt a közlekedési eszközök fejlesztése területén is meg kell tenni. A, a technológia önmagában nem ér semmit, mindig kontextusban értelmezhető csak, és ezt a kontextust kell megvizsgálnunk, ha értékelni akarjuk a fejlesztések értékét. El szeretném mondani továbbá, hogy szükséges az integrált modellek kidolgozása és a régiók közötti összekötetés, a határokon átnyúló összekötetések fejlesztése, a modalitásokkal való ö, mélyebb kutatás. Ez lehet a mi stratégiánk hozzáadott értéke. Utána a szövegben foglalkozom a közlekedés fenntarthatóságával a más európai kutatási stratégiák tükrében. Minden hasonló stratégiát az unió alapvető céljai alá kell rendelni. Ide tartozik a széndiokszid kibocsátás és egyéb üvegházhatás gázok csökkentésének a célja. Az intelligens specializáció jegyében meggyőződésem, hogy itt új koncepciók kidolgozására van lehetőség. A sziget régiók, a hegyi régiók, vagy a ritkán lakott régiók különös kihívás elé állnak, amikor szeretnének részesülni a stratégia előnyeiből. A hegyi régióban például a a libegők, a felvonók fejlesztése lenne fontos, de a fenntarthatóság nehezen mérhető, illetve alakítható ki. Új típusú technológiákra van szükség, de mondom nem csak technológiákra, hanem specializált, intelligens megközelítésre, integrált megközelítésre. A strukturális alapok és az európai pénzek nélkül lehetetlen ezekben a régiókban intelligens technológiákat kifejleszteni, a fenntartható mobilitás elvét megvalósítani. Ugyanakkor az administratív eljárásokat egyszerűsíteni kellene, és a Trimis rendszer ö, ö, révén a könnyű és ingyenes hozzáférés kéne megteremteni ezekhez a technológiákhoz, különösen ezekben a régiókban. Jelenleg még bonyolultak az eljárások, a régiók számára nehezen hozzáférhetőek a programok, a pénzek. Olyan szöveget írtam, amely szerintem kiegyensúlyozott és elfogadható mindenki számára. Nyitott vagyok minden megjegyzésre, javaslatra. Köszönöm. Merci beaucoup. Euh, Köszönjük. A néppárt részéről. Mulțumesc, doamnă președinte. Sigur, atingerea... Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát az világos, hogy a fehér könyv európai közlekedési térségre tesz utalást, ami egy nagyon ambíciózus célkitűzés az intermodalitás, a környezetbarát közlekedés azért még egy nagyon messze, tőlünk messze álló idea, nagyon messze vagyunk még tőle, de nyilván jó lenne, hogyha ebbe az irányba haladnánk, hiszen a jövőben az emberek és az áruk vonatkozásában jó lenne a szabad mozgás, szeretnénk csökkenteni a szállítási közlekedési költségeket, jó lenne a több ö, fenntarthatóság, interoperabilitás és a környezetbarát ö, módozat. Tehát ezek ambíciózus célok. 96%-a az európai közlekedésnek és közlekedési ágazatnak gyakorlatilag a foszilis tüzelőanyagokra támaszkodik, úgyhogy új megközelítésre van itt szükség, annak érdekében, hogy fenntartható módon fejlesszük az infrastruktúrális projekteket itt Európában. Különösen így van ez, amikor a hiányzó láncszemeket próbáljuk ugye bevonni a közlekedésbe, a, olyan területekre gondolok, akik nagyon kiesnek a vonzás körzetükből, amelyek izolált helyen helyezkednek el, hiszen ez növelheti a közlekedésben való részvételt, azonban csökkentheti a a közlekedési dugókat is, és minden érintetet be kell vonni. A meglévő potenciálokat jobban kellene kiaknázni, hiszen csak emlékezzünk arra, hogy 2008-ban volt egy ö, olyan beruházás, egy kutatásba, fejlesztésbe, 39 milliárd eurós kiadással. Egy nagyon jelentős ágazatról van szó, amikor a közlekedésről beszélünk, amely ágazat egyébként nagyon sokat ruház be a kutatásba. És ebből, ahogyan már elmondtam, a legtöbbet ki kellene hoznunk. Ne felejtsük el azt sem, hogy nagy különbségek mutatkoznak az egyes régiókat, illetően attól függően, hogy hol helyezkednek el, a határok melyik oldalán, és persze emiatt nagyon sok projekt is van, amely megérdemeli, hogy támogassuk. Aztán ugye ott vannak az új elképzelések, ezeket is érdemes volna felkarolni. A Duna-Rajna projekt, közben pedig kérnénk, hogy kapcsolja ki a mikrofonját az elnök asszony, tehát a Duna Rajna folyosó tulajdonképpen nagyon jó módozatot jelentene az áruknak a vasúti szállítására. És ez hozzájárul ugye a fenntartható közlekedésre, főleg, hogyha partnerségekbe tömörülnének az érintett felek. A hetedik kutatási keret programban és a 2020-as stratégiában is lefektetésre került ez, ami a városi régiókat illeti, és az interurbán közlekedési módozatokat. Hát ezeket ismerjük, főleg amikor napi szinten érint bennünket a közlekedési dugó a legforgalmasabb napszakokban. Ezt ki lehetne kerülni más közlekedési módozatokkal, elektromos járművekre gondolok itt, vagy egyszerűen arra, hogy többen biciklizhetnének, vagy közlekedhetnének akár gyalogosként, ha meglennének a kijelölt útvonalak. Aztán itt van a Europass program, amely nagyon sok lehetőséget rejt. Úgyhogy mindenképpen többet tehetünk azért is, hogy az információkat jobban megosszuk sokat tehetnénk még azért is, hogy a szükségleteket jobban felmérjük, például nyitott, nyílt napokat lehetne rendezni, a fenntartható városi közlekedési terveket, a civil társadalommal közösen lehetne kikristályosítani. És a legfontosabb feladatunk az kellene, hogy legyen, hogy a legjobb gyakorlatokat harmadik országokból nyomon kövessük és átvegyük. De még egyszer mondanom, mondanám, hogy a, a kutatás és az innováció nagyon-nagyon lényeges ebben az ágazatban, főleg, hogy az infrastruktúrára gondolunk, illetve az intermodalitásra közlekedésben, az urbánus, illetve az interurbánus városok közötti közlekedésben. Várom a, az együttműködést a ö, raportőrrel. Jens Nézen kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Azt hiszem, hogy nagyon jó munkát végzett a jelentéstevő ezzel a jelentés tervezettel. Nagyon fontos az, hogy nem csak építeni kell az infrastruktúrát, hanem azokat a technikákat is előre kell mozdítani, amelyek majd ehhez hozzájárulnak. Hiszen infrastruktúrára tényleg szükség van, főleg a olyan, amely fenntartható és működő képes annak érdekében, hogy ezt a célt elérjük, azt is biztosítani kell, hogy bizonyos régiók, akár azok, amelyek eh, bizonyos természetes handicappel rendelkeznek, vagy egyszerűen hátrányos helyzetben vannak, ne záródjanak ki, ne, ne álljanak ott izoláltan. Hiszen teljes Európa előnyét szolgálná az infrastruktúra javítása. Tegnap eh, hallottunk egy példát, egy svéd példát, és hogy milyen hatásai lehetnek a közlekedési infrastruktúrának a hiányainak. Szabadolnunk kell az, hogy a mobilitás és a közlekedési módozatok valóban előmozdíthatók olyan régiókban, amelyekben utána gyökeret verhet például az innováció és a kutatás, és ebben nagyon fontos szerepünk lehet nekünk is. És ezt azért ki kell domborítanunk majd a munkaanyagunkban is. Lesznek majd módosítóim, amelyel továbbfejleszthetem még ezt a munkaanyagot. Köszönöm. The shadows, also Olgi is here. Többen itt vannak az árnyés jelentéstevő közül, illetve a bizottság részéről is. Köszönöm szépen. Nincsen nagyon sok hozzáfűzni valom. Azt szeretném csak aláhúzni, hogy különösen az új tagállamoknak szüksége van arra, hogy nem csak a technikákat fejleszék az infrastruktúra kontextusában, ahogyan ez éppen elhangzott. Úgyhogy ennyi. Köszönöm szépen. És én is gratulálok a jelentéstevőnek. The commission, we have a colleague from DG Move, uh, Mr. Rometz. Or... A DG Move-tól itt van Romet úr, nem tudom, hogy ő kíván-e hozzászólni. Köszönöm, elnök asszony. Köszönjük ezt a jelentéstervezetet. Az innováció és a technológia nyilván a közlekedési ágazat számára nagyon fontos itt Európában, és nem csak a kutatásra és a, az innovációra szeretnék itt hangsúlyt fektetni, hanem mindezeknek a hozadékára is, hiszen az új megoldások tényleg nagyon sokat hozhatnak nekünk Európában. Számos vitát folytattunk már ugye a költségvetésről, illetve a közlekedésről is, arról, hogy a 2020-as Horizon programban mennyi pénzre lenne szükség, annak érdekében, hogy itt a közlekedési ágazat előrébb mozduljon, ez a kohéziót is segíteni, és azért ne felejtsük el, hogy a közlekedés nagyon sok munkahelyet is teremt, úgyhogy ennek az egész európai gazdaság vonatkozásában is lenne hozadéka azokat a közlekedési eszközöket, amelyek most járnak az utakon, nyilván továbbfejlesztendő, tisztábbá kell őket tenni, fenntarthatóbbá, és ezeknek az integrálása és az infrastruktúra integrálása is egy közös feladatunk. Úgyhogy a növekvő integráció az innováció különböző területei között nagyon, nagy, nagyon fontos. Ugye a Smart Cities innovációs program itt Európában az ITC-t, a közlekedést és az energiát hozza tető alá, amelyek a keretprogram, a kutatási keretprogramnak a különböző elemeit képzik. Ennyit szeretem volna elmondani, de köszönjük szépen a támogatásukat Ennyi. Köszönöm. Uh, very much. I, I don't... Köszönöm szépen. Nem látok más felszólalási igényt. Ha esetleg ön még néhány szót hozzáfűzne, jó, köszönöm. Meg szeretném köszönni az összes felszólalást, és a bizottság reméljük, hogy a fejlesztési témában, az intelligens közlekedés témában hamarosan hozzájárul erőfeszítéseinkhöz. Egy hatékony hálózat kialakítására tett javaslattal. Türelmetlenül várom, hogy ö, a kollégák benyújtsák módosítóikat, és ezeket közösen megvizsgáljuk. Köszönöm szépen. Most döntenünk kell a határidőről. Azt javaslom, hogy április 25-e 12 óra legyen ennek is a benyújtási határideje. Ezzel ezt a napi rendi pontot lezárom. Most szavazás következik. És ahogy szoktuk, először is ellenőrizzük a szavazógépet. Jaj, még nem kezdhetjük, mert nincs még itt mindenki. Várnunk kell, mert többen csak 10 órára jönnek. A koordinátorok dönthetnek erről, hogy megvannak a kollégák koordinátorok. Kezdhetjük a szavazást, vagy várjunk? Még többen ezt nem fognak jönni, ugye? so I, I understand we, we, may, we have a technical pause of... Akkor egy rövid négy perces technikai szünetet tartunk, hogy tíz órakor aztán pontosan elkezdjük a szavazást. Uh, dear colleagues, it looks like it's tense. I would like to have silence. Úgy tűnik, hogy mindenki készen áll a szavazásra, mindenki ül. Akkor ellenőrizzük a szavazógépet. Kérem, tegyék be a szavazókártyát. Megnyitom a szavazást. Kérem, hogy a kollégák ellenőrizzék, mert most éppen nem mindenki szavaz, ezért ha nem ellenőrzik a kártyájukat, nem fogják megtudni, hogy működik-e a gép. Persze, ha valaki nem akar szavazni, annak ellenére, hogy ott van a kártyája, benne a gépben, állandóan változik. Lezárom a szavazást. Nem mindenki szavazott, de nem várhatunk most már többet. Megkezdjük a szavazást. Jens Geyer jelentése regionális stratégiák, ipari térségek számára. Egyes kompromisszum mellette, ellene nagyon nehéz látni, hogy hogy szavaznak. Nagyon kevesen emelik fel a kezüket. Én gondolom, hogy elfogadtuk, de kérem, hogy emeljék fel jobban a kezüket. Kettes kompromisszum mellette ellene tartozkodik elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartozkodik elfogadva. Húszas módosító mellette ellene tartozkodik elfogadva. 21-es mellette e, itt ezt ellenőrizzük. 21-es ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Vagy nem zárhatjuk le? Elnézést. Lezártam a szavazást, sajnálom, elutasítottuk 18-16 arányban. Nincs szükségünk még több ellenszavazatra, megvan az elégséges szám, Viktor. Akkor folytassuk. Envi egyes mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26-os módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes javaslat MV osztott szavazás első rész mellette ellene tartozkodik elfogadva, második rész mellette ellene tartozkodik elutasítottuk. Nyolcas javaslat mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. Kilences mellette ellenőrizzük a kilencest. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 16-24 arányban. 29-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os kompromisszumos módosító, 6-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es javaslat mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 39-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 7-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 2-es javaslat mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 47-es módosító mellette ellenőr, ellenőrizzük. Szerintem elutasítottuk, de azért ellenőrizzük. 47-es. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk 19-23 arányban. 48-asról szavazunk mellette. Ellene. Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük. 48-as. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 23-18 arányban. Hatos javaslat mellette, ki van mellette. Ellene tartozkodik, elutasítottuk. 49-es, lehet, hogy a régi kompetenciáján túl van, mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 5-ös javaslat mellette ellenőrizzük az MV5-ösét. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 16-26 arányban. 50-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, elutasítottuk. 52-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es javaslat mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 54-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 55 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 59-es mellette ellene szerintem elutasítottuk, de azért ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk 23-19. Elfogadtuk. Azt mondtam, hogy elutasítottuk? Mindenki. Persze van, aki másképp szavazott. Elfogadtuk 23-19 arányban. 60-as. Mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik. El, el, eh, ellenőrizzük az egyest. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 26-14 arányban. Kettes módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes módosító mellette ellene ellenőrizzük a hetest. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 22-19 arányban. 8-as módosító mellette ellene ellenőrizzük újra, mert nagyon közeliek a számok. 8-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk 28-14 arányban. 9-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 10-es mellette ellene elutasítottuk, azt hiszem elfogadtuk, ellenőrizzük a 10-est. 27-15 arányban elfogadtuk. 11-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Végső szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 41-1 arányban elfogadtuk. Gratulálok Geyer úrnak. Következő szavazás eh, Sean Kelly jelentése. Szavazhatunk már is? Sean Kelly véleménye. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös mellette ellene ellenőriznünk kell, azt hiszem, az ötöst. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk 17-25 arányban. Hatos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es részenkénti szavazás. Első rész mellett ellenőrizzük az első részről a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 18-24 arányban. Második rész mellette ellen tartózkodik. Elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette ellen tartózkodik. Elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodik el, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 31 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 32 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 33 mellette ellenőrizzük 33-ast, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk, 15 25 arányban, 34-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 35 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 36 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Végső szavazás, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. 42 1 arányban gratulálunk. Rika Manner jelentéséről szavazunk. Európai Biogazdaság. Egyes kompromisszum mellette ellene tartozkodik. Elfogadtuk. Kettes kompromisszumos mellette Kettes kompromisszós mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Négyes módosítóról szavaznunk kell. Négyes mellette ellenőrizzük a négyest. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 18-24 arányban. Kettes kompromisszumos román szavaztunk. 8-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es mellette 9-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24-17 arányban 10-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 3-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es mellette 17-es mellette ellenőrizzük a 17-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-19 arányban. 18-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es kompromisszos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19-est visszavonták. 23-as mellette ellenőrizzük a 23-ast, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk 16-27 arányban, 5-ös kompromisszumos mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk, 29-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 6-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 32-es részenkénti szavazás, első rész mellette ellenőrizzük az első részt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 18-26 arányban. Második rész mellette ellene ellenőrizzük. Ellenőrizzük a második részt is. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 30-13 arányban. Hetes kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Végső szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 43 egy arányban elfogadtuk, gratulálok. We go to the last vote. Uh, Végső szavazás, vagy utolsó szavazás kapacitásépítési témában. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös módosító mellette ellenőrizzük az ötöst. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk 26-18 arányban. Egyes kompromisszumos mellett ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 9-es módosító. Ellenőrizzük a 9-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk 29-14 arányban. 10-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es, van egy szóbeli módosítás. Van bárki ellene, akkor a módosított módon a 17-esről szavazunk, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. első rész újra mellette ellene tartozkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette ellenőrizzük a második részt. Visszavonták? Szóbeli szó, módosító nélkül? Valaki azt mondta, csak itt vakon követem Lambert, azt mondta, hogy osz, részenkénti szavazás, és senki nem szólt fel ellene. Úgyhogy kétszer szavaztunk az egészről, lényeg, hogy megszavaztuk. Végső szavazás. Mellette megnyitom a szavazást, elnézést, ugye elektronikusan szoktuk a végső szavazást lefolytatni. Lámber legközelebb nem követem vakom, csak a titkárságot. Lezárom a szavazást. 42 két tartaszkodással. Köszönöm szépen, befejeztük a szavazást. Mojzek Leve Kékus itt van, igen. Mojzek Leve. Eszmecsere meghívottakkal, gondolom majd bemutatja a meghívottakat, vagy nincs meghívott? ha jól értem, meg kell hallgatnunk először a vendégeket. Ezt követően lesz egy-két kérdésem a vendégekhez, és majd ők választ adnak. Nekem egyébként nem rólam van szó, hanem Majszáról. Kedves kollégák, lezártuk a szavazást, de azért ez nem jelenti azt, hogy zajoskodni kell itt a teremben. Tovább kell, hogy dolgozunk. Mojza Kleva jelentés témájában eszmecsere vendégelőadókkal. szeretném bemutatni a meghívottakat a kollégáknak. Julien Dizsol, politikai koordinátor a Kekot House Housing Europe részéről, és Markus Trilling a másik vendég, EU alap koordinátor a CE e Bankwatch Network Friends of the Earth Europe részéről, Európai Alapok a fenntartható Fejlődéshez, ennek a témának a szakértője a harmadik előadónk. Szeretném meghallgatni, hogy hallgassuk meg először a meghívottakat, ezt követően ugye eszmecsere, összesen egy órát szántunk erre, persze lehet, hogy ennél rövidebb lesz majd ez a téma. A Dizsölő úr az első, akit meghallgatunk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a meghívást erre a mai eszmecserére. Néhány ajánlást szeretnék bemutatni, néhány EU projekt kapcsán az Intelligens Energia Európa programja keretén belül, amit a DG Energy menedzsel. Ezek az ajánlások közel állnak az önök javaslataihoz, amelyeket többször hangoztattak különböző fórumokon, és a saját kezdeményezésű jelentésükben is hasonló dolgok szerepelnek. Először bevezetésképpen engedjék meg, hogy röviden think I do want to have my. Thank you, thank you. I'll try to, <laughs> to, to make it very, very brief. Um, Nagyon rövid. Nem önnel van a baj, uram. Csak próbálok rendet csinálni. Köszönöm. Az első dia bevezetésképpen szolgál, az alapokhoz kell tudni azt, amit mutat. Elég szomorú a jelenlegi valóság az energiahatókanság házatáján, EU szinten. Három dolgot szeretnék kiemelni ebből a szomorú valóságból. Ismert tény, vagy ismert, hogy az energiahatékonyság és energiatermelés trendje még mindig nem jó irányba mutat, nem abba az irányba mutat, amit a 20%-os célkitűzés követelne. Ugye 20%-os energia megtakarítás növekedésről szó sincs. Egy friss, az International Energy Agency által múlt héten kiadott jelentés alapján Nincs előre mozdulás a tiszta energiák felé sem 90-es évek óta, tehát a széntartalma az energiának nem, hogy csökkenne a 90-es évek óta, hanem visszatérőben van. A feltörekvő országokban, Kínában, Indiában is ugye szénnel fűtenek, de Európa sem lépett előre igazán. Ami az európai széndiokszidéz üvegház gázkereskedelmet illeti, önök is tudják, az egész program jelenleg válságban van. A szén ára most nagyon alacsony, ami nem csak ugye az aukciókon forgalmazott árakat nyomja le, hanem kérdő, megkérdőjelezi a piaci eszközök hatékonysága tekintetében a gazdaság dekarbonizációja szempontjából. Mit kéne tenni EU szinten? Hosszú távon nyilván érvényes a klímaváltozás elleni és energiahatékonysági politika, de középtávon a kohéziós politikának fontos szerep juthat. Rá is térnék arra, hogy milyen ajánlásaink vannak ezzel kapcsolatban a kohéziós politika jelentősége tekintetében a következő közvetlen időszakban. A pénzügyi koherencia összetevői, és ugye a saját kezdeményezés jelentésük is részben ezzel foglalkozik. Nos, ebben a tekintetben a szinergiák az EU politikák között még kihasználatlanok. A kohéziós politika ott van az egyik oldalon, az energiahatékonyság irányelv a másik oldalon, és több EU projekt kapcsán elhangzott már, ajánlásképpen, hogy a partnerségi megalapodásokba a tagállamok szintjén bele kéne fogalmazni a kötelező szinergiákat az energiahatékonysági irányelvvel, a négyes cikkkel, a roadmap-el, az épületek hatékonyságával, az energiaszolgáltatók, a 20-as cikk, stb. Ezekre vonatkozó hivatkozásokkal kéne teletűzdelni a szerződéseket. Az egyik cikk azt mondja ki, hogy a tagállamoknak is hosszú távú stratégiákat kell kialakítaniuk a, a lakóépületek hatékonyabbá tételét szolgáló ösztönző kialakítása terén és finanszi- a innováció finanszírozása terén. Az energiahatékonysági irányelv azt követelné a tagállamoktól, hogy elkötelezetten alakítsák ki ezeket a pénzügyi stratégiákat és fektessenek be. A kohéziós politika ennek eszköze lehetne, amit ha jobban aktiválnánk ezen a területen, akkor talán megteremtődne a szinergia. Egyes projektek, amelyekre itt hivatkozom, az energia, egy energiahatékonysági alap létrehozását követelik. Ha lenne egy ilyen alap, akkor ezt az energiahatékonysági energiahatékonyságban érdekelt szolgáltatók ö, ö, megnyerésével lehetne csak megalkotni, őket kéne megnyerni arra, hogy tegyenek be pénzt ebbe az alapba, hogy aztán ugyanők részesüljenek belőle, de akkor az ERDF pénzek is hozzáérnének, és helyi szinten hatnának ehhez. A végrehajtó ö, hatóságok és általában az energiaügyi minisztériumok ö, ebben érdekeltek lehetnének. A projektek némelyike már most előirányoz egy összehangolt fellépést, ami részben formális párbeszédet jelentene a minisztériumok és a végrehajtó hatóságok között, a tekintetben, hogy a, a politikákat hogy lehet szinergiák mentén jobban összehangolni. A második tényező a koherencia szempontjából a tematikus koncentráció. Ez egy nagyon érzékeny téma, a háromoldal egyeztetések tárgyát képezi, és egyes ajánlásainkat egyes projektekből vezetünk le, amelyekben már megvalósult egyfajta tematikus koncentráció, és nagyon jól működik. Ez ösztönzőként hathatna az energiahatékonysági alap létrehozása irányába mutatna, egyfelől, másfelől pedig ideális kombinációját adná az új fejlesztési CLLD ITI fejlesztési eszközöknek, és a tematikus koncentráció megteremteni a szükséges eszközöket ezen stratégiák végrehajtásához. Harmadsorban azért is jó lenne, mert a közhatóságokat ösztönözni arra, hogy a közös, előny, közös előnyöket húzzanak az alacsony szénfelhasználású energiatermelésből. Ennek még munkahelyteremtő potenciája is van, ez is fontos lehet az önkormányzatoknak, de az úgynevezett co-benefit, a társ haszon, tár, társuló haszon Észak-Írországban jól működik. Ugye a legenergia zabálóbb otthonok kapcsán ugye megmérték ezeknek a költségét, és az éves megtakarításokat is felmérték, eh, hogyha részt vennének ilyen projektben, és 600 millió eurót lehetne megtakarítani az energiapazarló épületek eh, jó szigetelésével. Ez évente 14 millió megtakarítást jelentene a az állami egészségügyi szolgálat számára, és akkor ezt a pénzt részben vissza lehetne fizetni azoknak, akik beruháztak az energiahatékony berendezésekbe. A végrehajtó hatóságnak érdemes lenne, tehát az ilyen típusú co-benefiteket, társuló hasznokat figyelembe venni. Aztán ugye az sem biztos, hogy az így megtakarított pénzek vagy érdekes megvizsgálni, hogy az így megtakarított pénzeket hova érdemes újra befektetni. Az állami pénzeket, hogyha egyfelől rosszul szigetelt lakások felújítására szolgálják, használják föl, vagy más beruházásokba fektetik, mint például útépítésbe, akkor egyértelműen kimutatható, hogy az előbbi sokkal jobban megtérülő dolog az állam számára is, mert ami megtérül, az az állam számára is felszabaduló pénz, és az újra befektethető valahol máshol. Később. Erre vannak már tanulmányok, de még nem elég ilyen tanulmány van. A sikeres végrehajtás tényezőit nézzük meg. Előbb a kohézióról, koherenciáról beszéltem, most a végrehajtásról beszélek. Nyilvánvaló, de fontos elmondani, hogy a jó operatív programok adják az egyik pillérét a sikernek. A projektek tanulságai alapján azt is elmondhatjuk, hogy az energiahatékonyság mainstreamingelése nem biztos, hogy a leghatékonyabb eszköz. Érdemes talán kifejezetten operatív programokat létrehozni alacsony szénkibocsátású technológiák fejlesztésére, és az ilyen célzott programok hatékonyabbak, mint mondjuk egy olyan városfejlesztés operatív program, amelynek csak részét képezi az energiahatékonyság. A bizottság ezt a megközelítést preferálta, de szerintünk, ha az energiahatékonyság területén konkrét eredményeket akarunk elérni, akkor erre kitalált programokat, operatív programokat kell írni. Az alacsony szénkibocsátásba, technológiákba való befektetés nagyon sokféle tőkegeneráló és társadalmi hatása is van, ezért az integrált, teritoriális szintű befektetések és az egyéb stratégiák összehangolása azért is szükséges, mert ugye vegyesek az alapok. A sikeres végrehajtás egyik eleme lehet a szociális lakásépítés klaszteres megközelítése. A klaszterezés mit is jelent? Gyakran sokan azt gondolják, hogy növelni kell a kis és középméretű vállalkozások közti versenyt növelni, és akkor ebből majd jobb épületek épülnek, és hosszú távon a szénkibocsátás is csökken. A konkrét projektek azt mutatták ezzel szemben, hogy inkább az új típusú együttműködések segítik ezt a kis és középméretű vállalkozások között, és nem a köztük kialakított verseny. A Shelter projektnek például az volt a tanulsága, hogy a közbeszerzési irányelv alapján készült program és a különböző érintettek közti párbeszéd, ugye az építészek, a felújító építő társaságok közötti párbeszéd új ö, módozata jelentős költség megtakarítást eredményezett, többet, mint a verseny eredményezett volna. Ezt fontos tudni, mert a helyi támogatói csoportokat így lehet, hogy jobban meg lehet nyerni. Tehát ezeket a helyi klasztereket, a helyi támogatói csoportokkal inkább az együttműködés irányába kell terelni. A harmadik pedig ugyancsak érdekes tapasztalat a kohézió és politika szempontjából. Az energia szükséglet felmérésével foglalkozott, de most erre már nem térek ki. Próbáltam tehát néhány új típusú energiahatékonyság kapcsolatos és városfejlesztési ajánlást bemutatni, és azt főleg, hogy a különböző politikai területek közti szinergiákból ezek kiaknázásából nagyon sok mindent ki lehet hozni. Köszönöm szépen! Very much. Köszönöm szépen! Markus Wheeling két szót. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a meghívást. Addig, amíg itt a PowerPoint előadás feláll, akkor röviden bemutatkoznék, illetve a kollégámat is, Kendali kollégámat, az ICB e banktól 14 országban vagyunk jelen, jelen kelet és közép-európában. 90-es évek vége óta a nemzetközi pénzügyi intézményeket vizsgáljuk, az előcsatlakozási alapokat, a regionális fejlesztési alapokat. Röviden fogok majd szólni bizonyos számokról, a legnagyobb, legfontosabb számokról, ahol az energia megtakarítás felvetődhet az energia hatékonyság kontextusában, mennyire volt hatékony a pénzeknek a felhasználás. A kollégám pedig majd a speciális esetekre fog rávilágítani az egyes országokban, és ebből vonja le majd a következtetéseket. Na, nézzük meg akkor az energiaintenzitást. A gazdaságban, itt Kelet-Közép-Európában nincs nagyon nagy változás, a közép-kelet európai országokban megduplázódott az energiaintenzitás az EU27-ekhez képest, Bulgáriában például gyakorlatilag még rosszabb a helyzet. Itt ott nincs nagy javulás az elmúlt időszak vonatkozásában. Az energiaintenzitás gyakorlatilag egy olyan elem, egy mutató, amely különböző gazdasági aspektusokat fed le, többek között a lakhatást. És a lakásépítési szektort. Na most rövid távon mennyit lehet megtakarítani? Ez egy fontos kérdés. 2020-ig vizsgáljuk a az egyes forgatókönyveket, az egyik, amit én bemutatok ezek közül, a forgatókönyvek közül a High Policy-nek nevezett tulajdonképpen realista megközelítést. Itt az költség hatékonyságot vizsgáljuk gazdasági szempontból, úgyhogy ha megnézzük, hogy itt milyen megtakarítási potenciálról beszélhetünk, főleg a háztartásokban, a közép-kelet-európai régióban nagyjából 18%-ról beszélhetünk 2020-ig olyan intézkedésekkel, amelyek tényleg költséghatékonyak lehetnek miközben ugye, hogyha a fűtést nézzük meg, akkor itt talán kicsit nagyobb a megtakarítási potenciál, mint az áram felhasználásban. 80 százalék mint potenciál ebben a szektorban is megfigyelhető 2020-ig. Itt most újra az egyes országokat látják kivetítve, Lettországban úgy tűnik, hogy magasabb a potenciál Szlovákiával összevetve, miközben ugye ezek az arányok 25 és 50 százalék közöttre tehetők, még egyszer mondom, hogy a 2020-as évig számolunk. Nézzük meg akkor mindez pénzeszközökben mit jelent 2007 és 2013 között. Nagyjából 5,5 milliárd euró került kiosztásra, sárgában a szerződött állomány, ez nagyjából megfeleződött, és hogyha teljes összeget, teljes allokált összeget vizsgáljuk az EU12-ek vonatkozásában, hát azért itt egy kicsit több pénzt áldoztak az energiahatékonyságra. Persze a kérdés az, hogy a jövőben ennek a gazdaságra majd milyen hatása lehet. Főleg, hogyha még többet áldoznak erre. Ha az egyes országokat megnézzük, például a köztársaságot veszük alapul, majdnem egy milliárdot költöttek energiahatékonyságra, de engedjenek meg egy megjegyzést, ami a lakhatást illeti, nagy, na, nagyon nagy állományokat költöttek el már 2011-ben is. Ugyanez igaz egyébként országra. Az energia hatékonyságra nagyon sokat költöttek, e, sőt el is költötték az előre megszabott összeget, az eredetileg e, kiszabott összeget, és aztán 2011 e, után még meg kellett duplázni a pénz állományt. Az abszorpció, tehát a felhasználás, ezt mindig vizsgálja a bizottság is, főleg a stratégiai köztes jelentésben ami a köztes állapotot tükrözi, az administratív kapacitások hiánya általában az alacsonyabb felhasználást fogja eredményezni. Ez a helyzet Bulgária vonatkozásában és Szlovákiában is erről számolhatok be, Észtországban és Lettországban. Ugye elmondtam, hogy a rendelkezésre álló összegeket nagyon hamar felhasználták, és aztán megduplázták a költségeket. Az energiahatékonysági szektorban az abszorpció tehát elég alacsony bizonyos országokban. Gyakorlatilag az EU 27-ek átlaga alatt, átlaga alatt marad egyes tagországokban. 2013-as évre vonatkozóan mindjárt el fogja mondani a kollégám a szavakat, az adatokat és egyes országokra vonatkozóan részleteket is elmond. Jó napot kívánok! Kambarev a nevem, a bulgáriai mm, leányvállalatnál dolgozom, a környezetvédelmi NGO-k tematikus csoportjának is tagja vagyok, amely a regionális fejlesztést eh, veszi majd górcső alá 2014 2020-as tervezési időszakban. És eh, hagyj emlékeztessek arra, hogy 2009-ben volt egy módosító javaslat, aki a 1080-as számú rendeletre vonatkozóan, amelyben ugye azt amiben az került lefektetésre, hogy az energiahatékonyságra 2%-ot fognak köt, költeni, ez most ugye 4%-ra emelkedett, és ez a, az energiahatékonyság, illetve a háztartásoknak az energiafelhasználását is javíthatja. Azt hiszem, hogy ez a módosító mindenki számára hasznosnak bizonyult, ebből le fogjuk majd tudni a következtetéseket is vonni a végén, ezért is hivatkoztam erre a módosítóra. Hogy a Bulgáriáról már szóltunk, és az energia hatékonyság tekintetében a következőt tudom elmondani. Vannak olyan sémák, amelyek azt a célt szolgálták volna, hogy itt előrelépést lássunk, de ez csak tavaly nyáron indult el ez az egész folyamat, tehát gyakorlatilag másfél évvel a a programozási időszak vége előtt. 32 millió eurót allokáltak az energia hatékonyságra és a háztartásoknak az energiafelhasználásra, 8 milliót a szociális lakhatási ágazatra, amelynek nyilván vannak energiahatékonysági aspektusai. A projektek kivitelezéséről szólva a azt tudom mondani, hogy nagyon széttöredezett, széttöredezett a, a birtokosi szerkezet. Nagyon sokszor több birtokos van, több tulajdonos létezik, nagyon sokszor ugye több talád is lakik együtt egy nagy házban. Aztán a végrehajtás tekintetében tudjuk, hogy 50% támogatást nyújtanak az EU-s intézmények, de a másik 50% a társfinanszírozásban, ha nem tudják a tulajdonosok és az érintettek finanszírozni, akkor csak a banki kölcsön lehet. És ez a családoknak nagy gondokat okozhat, hiszen sok esetben nem is hitelképesek. Az egyik következtetésünk éppen az, hogy további eszközöket kellene rendelkezésére bocsátani az önkormányzatoknak, a civil szervezeteknek is, hogy a támogatást el lehessen hívni. Más országok kollégáit is megkérdeztük, akik itt a hálózatban dolgoznak, és tőlük azt hallottuk, hogy Csehországban volt egyfajta specializáció, ott egy nemzeti zöldítő program nyújtott támogatást a lakhatásnál. Ez egy olyan séma, ahol nyilván az alacsony szénkibocsátás a legfontosabb elem, és az EU-s alapok is ugye ezt várják el, ezt a trendet. Jó eredményről tudok beszámolni. A középületek vonatkozásában tulajdonképpen már 2011-ben kimerítették a keretet, úgyhogy további eszközöket kellett allokálni. Észtországban a cseh trendekkel éppen szemben álló folyamatokat látunk. A felújítás és a zöld beruházások a középületeknél megvalósultak. Több mint 500 projekt volt Észtországban és a házfenntartók projektjei nagyjából ugyanilyen számban mozognak. Az auditok e területen egyébként nagyon kecsegtető eredményeket mutattak, 45%-os energiamegtakarítás az eredménye ezeknek az átalakításoknak, de azért itt vannak fenntartások ezzel kapcsolatban, hiszen a valós megtakarítás a házakon belül az, amit a legárulkodóbb jel lenne. Magyarország vonatkozásában az energiahatékonyság ugyanolyan lényeges, de sajnos a pénzügyi válság következtében az ország nem tudta a nemzeti kofinanszírozást biztosítani, bár ez volt a cél, azok az intézkedések, amelyeket kitűztek, azokat két évvel ezelőtt felfüggesztették. Lettország, ugye ez már elhangzott Márkusztól, egyfajta fehér fecskének is tekinthetjük ezt a történetet programozási időszak elején elkezdték a tervezést, és gyakorlatilag nagyon jó ütemben tudtak haladni, és az energiahatékonyság és a lakás, lakások energiafelhasználását, illetően 2009-ben a kétszázalékos os felhasználásról gyakorlatilag 3%-ra mozdultak el, és teljesíteni tudták a kitűzött célokat. Lengyelországban A lakás felújítás tekintetében főleg és a középületek felújítása tekintetében felhasználásra kerültek a pénzek, bár ez nagyobb ráfordítással még jobb eredményeket hozhatott volna az épületek energiafelhasználását illetően. Szlovákia itt azt használ, azt hallottuk, hogy az egyes mutatókat más alapon határozták meg. Szlovákia nem tesztelt és nem hajtotta végre a pénzügyi eszközöket, és ezzel gyakorlatilag el is vesztegetett olyan esélyeket, amelyel az energiahatékonyságot növelhette volna a szociális lakhatás területén. Megpróbáltunk egy pár ajánlást összeszedni a kollégámmal, és a parlament természetesen nagyon fontos szerepet játszhat ebben, hiszen a háromoldalú párbeszédben ezekre nagy hangsúlyt lehetne fektetni. Mi az ambiciózus cégkitűzéseket támogatjuk az ELDF és a kohéziós alapoknak az alokálásánál. 15 százalékát az alapoknak az alacsony szénkibocsátású energiai területén fogják remélhetőleg intézkedések formájában kiosztani. Erre próbáltuk felhívni a figyelmüket már korábban is. Amikor áttekintjük majd azokat az ambíciókat, amelyeket a programozás időszakban megfogalmaztunk, hát akkor tudjuk, hogy azért nem könnyedén fogunk előrébb haladni, de hogyha komoly és ambiciózus célkütőzéseket határoz meg az elején, akkor jobban fogunk tudni előre haladni. Nincsenek felső határok abban a tekintetben, hogy az EDF vonatkozásában limitált lenne a, a pénzeszközöknek a felhasználhatósága, felhasználhatósága. A projektek szintjén pedig megint csak az ambiciózus cégkitűzéseket ajánljuk, és úgy gondolom, hogy a teljes képet kell szem előtt tartanunk, nem pedig részcélokat kell kitűzni. A pénzügyi eszközök, amelyekről már szóltunk, itt olyanokról is van szó, amelyeket ugye nem bankok adnak ki, ahol a, a végfelhasználóknak a hitelképességét fogják Excel táblázatokban kimutatni. Tehát ezeket az alternatív sémákat kellene inkább támogatni, akár hogyha az NGO-k menedzselik ezeket, akár mások. Úgyhogy reméljük, hogy ezeket, is, ezeket az eszközöket is rendelkezésre lehet majd bocsátani. Az alacsony jövedelmű családok, illetve a szegénység által fenyegetett családokra vonatkozóan. Hát itt Bulgáriára tudnék utalni, ugye későn kezdték meg a, prog- a programoknak a végrehajtását, de itt is növelt, sikerült növelni 70%-kal a felhasznált eszközöknek a volumenét és a nemzeti társfinanszírozás 25%-os növekedésével itt is jó irányba mozdultunk el. A felelősségérzet az emberek szintjén azt hiszem, hogy nagyon jó az egyes országokban, de tényleg be kell vonni a civil társadalmat, az érintetteket, hiszen a saját környezetükről van szó, saját lakásaikról, házaikról, ahol élnek, úgyhogy be kell őket vonni a projekteknek a kiteljesítésére, tudniuk kell arról, hogy miről van szó, mit kell végrehajtani, miért gondolják fontosnak az energiahatékonysági intézkedéseket a, az egyes szakértők, és hogy miért annyi az ára ezeknek, amennyi, mennyit sikerül megtakarítani. Aztán ugye az építési projekteket is érdemes támogatni, megfelelő mutatóknak a eh, kidolgozása nagyon fontos, hogy kimutatható legyen a, a valós megtakarítás, és ezeket teljes Európában kellene kidolgozni, amelyek összevethetővé teszik a, a fejlődést, és eh, nyomon követhetőek egész Európában. A projekteknek nem csak a minimális energia megtakarítási célokra kell támaszkodniuk, tehát nem csak ezeket kell szem előtt tartaniuk, hanem még ambíciózusabb, európai szintű cél, célokat is meg kell tudni valósítani, és az utolsó ajánlásunk pedig az, hogy magasabb szintű támogatást kellene adni pénz formájában az átfogó projekteknek, amelyek ambiciózus energia megtakarítási intézkedéseket tűztek ki célul, főleg ott, ahol a minimális követelményeken túlmenő célkitűzések kerültek megfogalmazásra. Köszönöm. Köszönöm szépen, Konstancának adom meg a szót. Általában nem tapsolunk, úgyhogy Persze az se baj, hogyha valaki tapsol, de minden esetre nem a taps hangossága mutatja, hogy mennyire volt sikeres az előadás. Köszönöm szépen, Danuta. Morszak Leveke nevében, az előadó nevében szeretnék felszólalni, sajnos nem tudott ma eljönni, mert a válaszok körzetében kell, hogy jelen legyen a mai napon. Azt kérte tőlem, hogy vessek fel néhány kérdést, mondjak el néhány megjegyzést. Először is energiahatékonysági intézkedések a jövőbeni időszakra vonatkozóan nagyon fontos és nagyon hatékony lehet a kohéziós politika szempontjából is. Sőt, ez helyi munkahely teremtéshez is hozzájárulhat, hozzájárul az európai versenyképességhez, és win-win megoldást jelent a klímaváltozás elleni harcban, és ugyanakkor egy sor hatástanulmány ugye pozitív hatásokat mutat fel az energia hatékonyságból a befektetés területén, viszont a számvevőszék legutolsó jelentése erősen kritizálja a kohéziós alapok energia hatékonysági projektjeit. A következtetése az, hogy, hogy a köz épületek esetén mindez nem hatékony. Az egyik javaslata az volt, hogy szigorúbb kritériumokat kell alkalmazni a projektek kiválasztása során, amikor energiahatékonysági támogatást kapnak a vállalkozások, akár tagállami, akár Európai Uniós szinten. Szeretném meghallgatni Klebeke asszony erre vonatkozóan a reakciójukat, mit szólnak a számvőszék jelentéshez, milyen kritériumokat lehetne felállítani az energiahatékonysági projektek esetén. Kleva szóval szeretné felvetni a következő témát is. A következő jelentésében egyik legfontosabb ajánlásként szeretné fölvetni az innovatív pénzügyi eszközök fokozott használatát ezen a területén. Úgy gondolja, hogy az innovatív pénzügyi eszközök használata nemzeti és EU-s szinten is jó megoldást jelenthet, hogy további fejleményeket katalizáljon az energiahatékonyság területén. Szeretném meghallgatni az önök véleményét a pénzügyi eszközök használatáról ezen a területen. Sőt, konkrétabban is szeretném megkérdezni, hogy bizonyos tagállamok, Franciaország, ott említi példaként, hogyan ítéli meg az energia megtakarítási projektek esetén a társfinanszírozási helyzetet. És ha megengedik, saját részemről is szeretnék néhány megjegyzést tenni. Véleményem szerint az energiahatékonysági intézkedésekről és a szociális lakhatásról nem lehet szűk értelemben beszélni. Energiahatékonysági intézkedéseken túl akár a köztulajdonú, akár a szociális, akár általában a lakások témájában, témájáról kell beszélni. Ráadásul KKV-k esetén is meg kell vizsgálni, hogy kevesebb energiával tudnak megoldani bizonyos témákat. Ez a jövőbeni energiahatékonyság számára fontos. Azt is meg kell, hogy vitassuk, hogy a támogatásokon túl milyen új finanszírozási eszközöket tudunk alkalmazni ezen a területen. Második megjegyzésem. Remélhetőleg A széndiokszid kibocsátás kereskedelmi témáját a parlament visszautalta a szakbizottsághoz. Ez a múlt heti plenárison született ez a döntés. A tanúsítványok ára csökkent. Hogy mi az elképzelésük, hogyan lehet megoldani ezt a kérdést? Ez persze nem egy speciális kohéziós szakpolitikai eszköz, de a teljes vita részét kell, hogy képezze ez a téma is. Erre vonatkozóan is várom a megjegyzésüket. Köszönöm. Köszönöm. Mindenkit meghallgattunk, nincs túl sok időnk. Albrecht képviselő. Köszönöm. Több téma szerepelt itt az előadók részéről. 2009-ben a rendelet változás és ennek következményei. Több alkalommal beszéltünk erről. A befogadhatósági feltételek változása a pénzügyi keret időszak során az nem korrekt eljárás. Az eredmény nem volt kiváló, pontosan azért, mert az RDF-ből érkező pénz szétosztásánál változtatni kellett a programozást és az egyes célok között, energiahatékonyság és épülete kapcsolatos témák között át kellett szervezni a finanszírozási forrásokat. A 3%-os arány az elvileg jó, de gyakorlatilag nem volt hatásos. Végső következtetéseket még nem vontunk le erre, minden esetre a következő időszakra, amely 2020-ig tart, magasabb lesz az arány, de a tárgyalás még mindig folyik az úgynevezett befektetési prioritásokról. Ez kapcsolódik a négyes célhoz, alacsony széndiokszid, vagy alacsony szélfelhasználási energiahatékonyság, de a tém, két téma nem ugyanaz. RDF részéről dönteni kell majd arról, hogy mi lesz a befogadhatóság feltétele, és szeretnék arra is emlékeztetni, hogy minden épületfajtát a közszolgáltatási témába betettük, de a köztulajdonú és magán épületek is itt szerepelnek. Ez ugye az új rendelet szerint így történik. Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy egy bizonyos idő óta tárgyalunk a minimális befogadhatósági szintre az e RDF esetében. Majd ma is szó lesz erről, de még mindig nem tudtuk lezárni a minimum kérdést. Lehet, hogy nem hallottam, de nem történt említés a kohéziós alapról. A kohéziós alapot is lehet használni energiahatékonysági célokra épületek területén. Ez egy újdonság. A tagállami reakció eltér. Néhány tagállam már nagyon jó rendszert alakított ki az épületek témájában, úgyhogy nem igazán van szükségük az európai alapokra ezen a területen. Van egy nyitott kérdés, amit meg kell oldani. Lehet egy konferenciát is fogunk szervezni. A befektetési problémák lakásokban, magán lakhatási kérdésekben, és az állami támogatás kérdése mert ugye magánbefektetésről van szó, magán tulajdonú épülethez adnának állami támogatást, ez nem teljesen egyértelmű helyzet. Még egy megjegyzésem, ez nem közvetlenül kapcsolódik a lakatáshoz. Ne felejtsük el, hogy látjuk, hogy nagyon eltérő a reakciója a polgármestereknek. Egyfajta szerződést írtak alá, amiben azt ígérik, hogy energia tervet készítenek széndiokszid kibocsátás csökkentésével a következő két-három évre, és bejelentették, hogy konkrét tervet fognak összeállítani ehhez. Sőt, a Helena alapot is használták ehhez. A kérdés a kohéziós politika szempontjából, mi a follow-upja ezeknek a terveknek, hogyha egy városban nagy erőfeszítést tesznek, összeállítják az energia megtakarítási tervet, akkor egy gyorsított eljárásban kellene, hogy részesüljenek a kohéziós politika részéről, mert ha nem, akkor teljesen szimbolikus és haszontalan az egész gyakorlat. Javaslatom az, hogy a jogi elemek részletes kidolgozásakor az energia megtakarítási tervet, amelyeket a tagállamokban, illetve a polgármesterek állítanak össze, ezt kapcsoljuk össze, legyen ez egy kiegészítő komplementer elem a jövőben. Köszönöm. Köszönöm, kedves kollégák, problémánk van, hogyha a vita végén 5 percet még akarunk hagyni a vendégeknek is, akkor fejenként két perc áll rendelkezésre. Karalampos Angurakakis, Richard Zeber and Viktor Bostinaro. I close the... Ezek a felszólalók, most lezárom a hozzászólási listát. Hogyha több mint két percet beszél valaki, akkor nem tudjuk a vendégek reakcióját meghallgatni. Ugye másnapi rendi pontunk is van még, ezért kérem, hogy legyenek fegyelmezettek. Kari Adeli, kettő perc. Köszönöm, Köszönöm szépen. No. Je pense... Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a különböző felszólalóknak a prezentációt. Az energiahatékonyság téma, emlékeztetek erre, a jövőt kell, hogy biztosítsa, az energiamodell, az üvegházhatású gázok kialakítása, ugye mindezt össze kell egyeztetni a klímaváltozással is. A két fő lehetőség az energiafogyasztás csökkentése, Ugye itt gazdasági, szociális és ökológiai kihívások előtt állunk, illetve a másik kihíváscsoport a szén felhasználás csökkentése. A kőolaj, gáz és szén rendelkezésre állása jelentősen csökken. Kedves kollégák! Az energia a társadalmunk középpontjában áll minden területen, közlekedés, mezőgazdaság, stb kivéve az a szektor, ahol Európának lépnie kell. Egyébként a Szociális Lakhatóság jelentésnek én vagyok az előadója. Pontosan a lakhatás és az épületek területén nem kellően foglalkoztunk az energiakérdésekkel eddig. 4%-os az első lehetőség, az első szám, amit figyelembe kell venni. Sok tagállam egyébként késésben van ebben, de miért is? mert nem kapnak támogatást, pénzügyi támogatást az új eszközök nélkül a tagállamok nem tudnak lépni, nem tudják a technikai innovációt megvalósítani. És ez a témának a középpontjában áll a lakhatás. Mi a probléma? A haté- energiahatékonysági projektek finanszírozását sokszor ezeknek a projektnek a fő kérdése az, hogy hol van a pénz hozzá, hova megy hozzá a pénz, milyen finanszírozást lehet hozzájuk találni. És ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos valóban egy energiahatékonysági alap felállítása erre, európai szinten a Európai Beruházási Bankkal és más európai szintű bankokkal együtt, és akkor egy win-win helyzetet tudunk kialakítani. Ez az első megjegyzésem. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan szükség van az eszközök kidolgozására is, méghozzá a munkahely teremtés szakképzésre van szükség, alkalmazkodni kell az új termés értékesítési láncok kialakulásához. Új szakmák alakulnak ki, és itt is van tennivalónk. Végül energiahatékonyság irányelvünk van, tagállamoknak a 3%-os felújítást tiszteletben kell, hogy tartsák a középületeknél. De a energiamegtakarítás nagyobb mértéke az nem a lakások területén, méghozzá a régi lakóépületek esetén van lehetőség nagyobb energiamegtakarításra. Itt pedig befektetésre van szükség. Az előadónk Albrecht úr azt mondja, igen, holnap az RDF-ből lehet szociális lakástámogatást adni, de magánlakások esetén is. Itt kell nagyon okosan lépnünk, meg kell nézni tagállami szinten, hogy mik a magánlakásoknál a mechanizmusok, és mi de feltételeket kell kialakítani. Ezt csak helyben lehet megoldani. Ösztönözni kell a tagállamokat, regionális befektetési alapok, felhasználására helyi szinten az energia innováció, energia felújítás, energiahatékony felújítások területén. Itt nagyon fontos a lakások témája. Dizsan úr mondott egy fontos dolgot, amikor felújításról beszélünk, akkor ugye sokszor felmerül az energia témája, de a lak, lakóknak sokszor nincs megfelelő pénzügyi ereje, nincs anyagi fedezet a felújításhoz. De pontosan itt kell támogatást adni itt az energia célú átalakítás területén. És a Dizsal úr is említette arra, hogy fel kell állítani a kapcsolatot az egészségügy, az egészség, az egészséges lakások és az energiahatékonyság témái között. Kér, azt kérdezném az előadóktól, úgy gondolják-e, hogy Épp ideje, ahogy én így gondolom, épp ideje, hogy Európa új pénzügyi eszközökkel dolgozzon ki, olyan energiahatékonysági befektetési tervet dolgozzon ki, amely választ ad a tagállami elvárásokra, és az új finanszírozási mechanizmus témájában például a Jessica és egyéb eszközök felhasználását támogatni kell. Elnézést, elnök, azt mondom, hogy hosszabban beszéltem. Hát ez nekem nem gond, csak legfeljebb nem tudom az összes kollégának megadni majd a szót. Több mint 5 percig beszélt, és akkor 12 percünk marad minden másra. Lambert. One minute speech. First, I'm very... Egy perces felszólalásom lesz. Örülök ennek a meghallgatásnak, mert Grépelszön jelentését tömöríti most itt a téma. Elmondtuk, hogy ez a fő témánk, nem ismételjük meg most a plenáris vitát az energiahatékonyságról. A második gondolatom. Szeretném tudni, sok mindenről beszélhetünk, hogy hogyan lehet az előkészítés során, a partnerségi szerződések előkészítése során a tagállamokkal megteremteni az összhangot. Ugye minden program, minden tagállamnak létre kell hoznia egy saját programot, hogy lesz ezek között összhang, hogyha mindenki külön utat választ? nem használjuk a rendelkezésünkre álló eszközöket. A néppárt nem akar új számokat, nem akar új kötelezettségeket vállalni, mi több rugalmasságot szeretnénk. És ezt nagyon konkrétan gondoljuk, ezekben a partnerségi programokban, szerződésekben és cselekvési tervekben. Jó, lehet különbség a tagállamok között, hogy ezt hogyan valósítják meg, különbözőek a helyzetek, de az úgynevezett kohéziós országok, vagy konvergencia országokról van mindig csak szó, és a többiről mikor lesz szó? Sankeri következik. Köszönöm, én is rövid leszek. Jó, hogy az első dolog, amit hallottunk, az a, illetve ez szomorú, hogy a 90-es évek óta nem nagyon léptünk előre a tiszta energiák területén, ez nem jó bizonyítvány ránk nézve de ha most ezt felfelezték és ajánlásokat tesznek, akkor ezeket építsük be a gondolkodásunkba. Azért van szerintem némi ellépés, mert bizonyos programokat azért halasztottunk el, hogy hosszú távúbb célokat szolgálhassanak. Ezt a hosszú távúságot kéne szem előtt tartani. Ami a lakások hatékonyságát illeti, óriási potenciál van benne, a lakosság kész, ha az eszközök is készek. Hogy ezt a kohéziós alapokból mennyiben lehet, az itt csak a kérdés finanszírozni. És hogy esetleg friss pénzeket, új finanszírozási eszközöket fel lehetne tárni. Mi Írországban a Pay as you save rendszert vezettük be, ami már középtávon sem kerül sokba a felhasználónak. Ha valaki megtakarít energiát, akkor ez hamar megtérül neki. Ami a szakképzést illeti, properly assessed and properly megfelelően kiképzett szakemberekre van szükség. Végre, végül pedig az észak-írországi 40 milliós megtakarítást, amit mi a programmal létrehoztunk, ezt jobban ki kéne emelni a szövegeinkben. Mert ez egy óriási siker, nem csak a környezet szempontjából, hanem az emberi egészség szempontjából. Minél hamarabb hozunk létre hasonló programokat, annál jobb mindenkinek. Angura kiszúr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha jól értettem, ön azt mondta, hogy 2013-ig ennyi meg ennyi milliót lehetne megtakarítani, de vannak konkrét megbízható adatok erre? Én a számokat nem értettem, nem is hallottam mindegyiket, jó lenne tisztázni ezt. Észtországban állítólag az indikátorok nem megbízhatóak. Elmondaná nekünk, hogy mely indikátorokra gondol, és melyeket kéne használni, melyek a jók? Második kérdésem. Az energia hatékonyságot Ugye a megtakarítások az idő függvényében nőttek vagy csökkentek a program kapcsán. Románia és Görögország hasonló gondokkal küzdik. Eléggé szomorú a kép. A tőkeválság miatt most beruházásokra nem nagyon lehet számítani. Hatal más potenciál van a megtakarításban. Ez a legjobb energiahatékonyság, hogyha az emberek nem fűtenek és nem használják az energiát. De hát ez szomorú. Romániában a romániai helyzet kapcsán több adatot szeretnék hallani, és nem értem, hogy miért nem utaltak a középületekre, miért csak a magánlakossági ágazatról beszéltek. Richard, Richard Zéber következik. Köszönöm, elnök asszony. Szerintem az itt az alapvető kérdés, hogy a kohéziós és regionál politikával mit lehet elérni. Versenyképesebbé akarjuk tenni a régiókat, vagy a klímaváltozást akarjuk kezelni? Ezt azért fel kell tenni ezt a kérdést. Most itt a meghallgatásban és itt a mai vitában túlzottan szerintem a magán és középületekre koncentrálunk, de miért lesz versenyképesebb egy jól izolált házakkal rendelkező régió, mint egy másik? Ez itt a fő kérdés. És a fő probléma az is, hogy ha ezeket az energiahatékonysági isolation, dann helfen lódek témákat felkaroljuk, akkor talán tényleg sikerül a régiókat versenyképesebbé tennünk, mert olyan területeken történnek befektetések, amelyeknek hosszú távú pozitív hatása van. Ismerjük a hátterét az energiahatékonyság irányelvnek, itt többen elmondták, hogy a három szél közül ez az egyetlen, amely valószínűleg nem elérhető, és a tagállamok nem is hajlandók úgy tűnik, hogy kötelező célokat magukévá tegyenek. Pedig jó lenne kötelező intézkedéseket megfogalmazni. Az irányelv, ha csak a középületeket szélozná meg, lehet, hogy többet érne, mint hogyha a magánszférát is. Van itt aztán egy fontos kérdés, hogy igen, az indikátorok mennyire megbízhatóak, a számvevőszék rámutatott a hibákra. Tudjuk, hogy most ha két fokkal ö, alacsonyabb lenne a meleg a teremben, akkor ez úgymond energiahatékony lenne, de ez össz, a, a termosztát le, lejjebb tekerése egyesek számára energiahatékonysággal egyenlő. Szerintem ez nem így van. Itt definiálni kéne, hogy mi az energiahatékonyság. Tehát baj van a paraméterekkel, az indikátorokkal. Constance az ETS-ről, az emissziókereskedelemről és a klímaváltozásról beszélt. Tény, hogy az ETS-szel bajok vannak, túl olcsó a szén. De ebben a vitában azt is figyelembe kell venni, hogy azért jó irányba tartunk, a mínusz 21% felé tartunk, ugyanakkor az a baj, hogy a tagállamok a, a bevett pénzeket nem hajlandók egy közös energiahatékonysági alapban elhelyezni, és amelyből további klímavédelmi intézkedéseket lehetne csinálni. Németországban ez létezik, de ez csak egy lehetőség, és nem kötelező a többi tagállamban. Ha az ETS pénzeket célhoz kötve lehetne újra felhasználni, akkor annak örülnénk is mi, akkor elfogadnánk a backloadingot is a frakcióban. De hogyha ezt az új bevételi forrást a tagállamok más célra költik el, akkor nem tudjuk támogatni. Tehát ezt nehéz persze elérni, már pedig ez az, ami az európai gazdaság versenyképesét lényegileg növelni. Viktor Bastinárónak adok szót. Köszönöm, elnök asszony, örülök, hogy ez a vita most sorra került, mert fontos témáról van szó és az is egy érdekes kérdés, hogy miért pont a kohéziós alapból vegyék el az energiahatékonysági célok pénzét. A bizottság beszámolójából az derült ki, hogy mindent arra hegyeznek ki, hogy a klímaváltozási benefit határértéke alatt legyenek. De hát az épülethatékonyság az csak az része a dolognak, a köz- és magánépületeket jobban kéne hőszigetelni, ez tény, de ide tartozik még az is, hogy az energia termelőkkel, szolgáltatókkal is tárgyalni kéne, a fűtésről, hűtésről és az energiaszállításról. Ezek nagyon fontos elemei a képletnek, és ezek is érintik a kohéziós alapokat és az ERDF alapokat is, alapot is. Ugyanakkor most lenne az ideje a kedvezményezetek számára egyszerűsíteni a szabályokat. Mi nagy hangsúlyt tulajdonítunk a hatékonyságnak, a hatékonyság növelésnek. Ez azt jelenteni, hogy új generációs eszközökre lenne szükség, amelyek megtakarításokat generálnak, és egyben egy új filozófiát alapoznak meg, hogy a hűtés és a fűtés teljesen új alapokon álljon. Ugyanakkor ez a megújuló energia hordozók továbbfejlesztését is szolgálná. Ha azt akarjuk megválaszolni, hogy mit lehetne jobban csinálni a jövőben, akkor először azt kell megválaszolnunk, hogy hogyan mérhető a hatékonyság. Mert nem csak megtakarításokat akarunk, ezek tény, hogy lesznek, hanem pontos mérését is akarjuk a megtakarításnak, azért, hogy minden épület, amely kapott pénzt az ERDF-ből, vagy a kohéziós alapból, az nagyon pontosan mérni tudja és igazolni tudja, hogy mi, mennyit takarított meg, mennyi támogatással. Ez lenne a jövő útja szerintem. Elnök. Nem halljuk. Köszönöm elnök asszony a szót. Valóban nagyon fontos vitáról van szó, és sok jó gondolat elhangzott itt már. Például érdekes számokat hallottunk az abszorpcióról. A kérdés csupán az, hogy honnan jönnek ezek a számok. Örülök, hogy vendég eladóink elmondták, amit elmondtak, de ugyanakkor még mindig nem értem, hogy az abszorpciós szint miért különbözik annyira az egyik és a másik helyen. Ahogy Richard már elmondta, nekem is az a véleményem, hogy az EU fellépése a gazdasági növekedést, fejlesztést szolgálja, de nagyon nem mindegy, hogy milyen a végrehajtás. Nem hallottunk még arról, hogy a közbeszerzési jogalkotásnak milyen hatása van az egész dologra. Mert látjuk, hogy sok tagállamban nem nagyon indulnak be a programok, nem jó az abszorpció, talán eszabályok miatt is, és a magánszféráról sem hallottunk, hogy mennyire sikerül őket a PPP együttműködésbe befonni, bevonni. Ezekre az aspektusokra jobban oda kéne figyelni, több részletet szeretnék ezekről hallani. Most nem adom meg a bizottságnak a szót, majd akkor hallgatjuk meg Önöket, amikor itt van az árnyék előadó. Elnézést kérek, de tovább kell térnem a következő témára. Így is csak fél percet kaphatnak vendégeink. Kérem őket, hogy nagyon röviden válaszoljanak a felvetésekre, ne ismételjék meg, amit már elmondtak, csak az új kérdésekre adjanak új válaszokat 30 másodperc. Köszönöm szépen, Klever Kréle asszony kérdése a számbevőszékre vonatkozott. A középületekről is beszéltünk, de ez egy másik üzleti modell, mint a lakóépületek. Ugye ne felejtsük el, hogy bérleti díjat fizetnek, amit aztán fel lehet használni a költségeknek a fizetésére, költségekre, és aztán az üzleti szempontból nem elhanyagolható ez a megkülönböztetés, a pedig a társ hasznokat illeti, ennek nyilván kihatása van utána az egészségügyi tényezőkre is. De hát lehet, hogy sokszor rosszul is értelmezik ezt a jelentést, de nagyon fontos pontokra hívja fel a figyelmet, a szükségletek vonatkozásában, az ex ante ex, post jelentésekre gondolok, és az üzleti modellre. Aztán az innovatív pénzügyi eszközök, finanszírozási eszközök, ugye itt ezek lehetnek a pay as you say rendszer, vagy a különböző kölcsönök, hitelek, beruházási eszközök, de ezek csak bizonyos típusú lakásokra és házakra lesz érvényesek, úgyhogy ezeket kell vegyítenünk egymással. És ezek akkor utána az alacsony jövedelmű családok számára is hozzáférhetővé válnak. A számövőszéki jelentésre utalva azt tudom mondani, hogy nagyon sok esetben a felújítás nyilván az általános javítását szolgált az épületeknek, és persze figyelni kell a teljes beruházást. A projekteket kiválasztó kritériumokat, illetően azt tudom mondani, hogy a, az eredmény mutatókat kellene itt jobban kidolgozni és társítani a pénzügyi eszközökkel. És persze, igaza van, a különböző felhasználókat, végfelhasználókat jobban kell figyelnünk, különböző energiamegtakítást szolgáló cégekre kell figyelnünk, a kölcsönökre, technikai műszaki segítségnyújtás, akkor a KKV kérdését felvetette, ez is persze nagyon fontos. Egyébként ők prioritást képeznek az RFA-ban, az energia hatékonyságot szolgáló intézkedésekre lehet pályázni pénzért, és ezeket a kritériumokat teljesen világosá kell tenni a kék éve, kkv előtt. Mondtam már, hogy a zöld zöldítési beruházásokat Csehország is nagymértékben támogatta, és hát gyakorlatilag a döntéseknek, a határozatoknak a meghozatalában a, az érintett feleket mind-mind be kell vonni. vonni. A versenyképesség le fogja vinni az árakat. 388 milliárd euró értékben van foszilis energiánk, miközben a deficitünk nő, és gyakorlatilag, ha itt nagyobb megtakarításokat tudnánk eszközölni, akkor egyszerűen egész Európa jobban állna, mert nem dobálnánk ki a pénzt az ablakon. Utolsó megjegyzésem az felkészültségi szintet, illetően a partnerségi megállapodásokra. Még a tervezés elején tartunk, de sajnos ez még nem igaz mindenhol, minden ország vonatkozásában. Vannak még cselekvési tervek, amelyek nem kerültek kidolgozásra. Vannak olyan országok, amelyek, mint ahogy mondtam már, Csehország prioritásnak gondolja az energiahatékonyságot, és ott már meghatározták azokat a területeket, amelyeket lehet is finanszírozni. Másoknál viszont ez nem így van. Ami az allokációt és az abszorciót illeti, 3,5 milliárd volt az allokáció, és 3,8 volt a felhasználás. Hogy lehet ezt mérni? Hát nem tudjuk mérni, mert ezek a legalapvetőbb adatok, amelyeket a DJ régió kap. Úgyhogy nincsen világos visszakövetési mechanizmusunk, hogy hogy jutunk el egy célhoz, hogy fogunk egy e, e, bizonyos eredményt elérni. Úgyhogy ezekre vonatkozóan hiányoznak a mutatók. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. Röviden akkor én is. Elmondtuk, hogy mi, nekünk milyen indikátorokra van szükségünk, amelyekkel az energiahatékonyság tényleg kimutatható, főleg ugye, hogyha hőszigetelt épületekről van szó. Azért nem fókuszáltunk egyébként a középületekre, mert a lakásokra kaptunk felkérést itt a meghatás keretében. Nyilván a megújuló energiaforrásoknak nagy szerepe van, főleg amikor energiahatékonyságról beszélünk de hát ez nem merítik itt azt a teljes témát. A helyi szintű jogalkotás az egyes tagállamokban valóban problémás, ugye Bulgáriára hivatkoztunk, de az európai forrásoknak meg kell találni az útját, hogy tényleg előmozdítást sikerüljön e-, kieszközölni az egyes országokban az ottani pénzeszközökkel társítva. De rugalmasan kell kezelni ezt a kérdéskört, mert vannak olyan országok, amelyek nem akarnak 2020-ig, illetve azt követően beállni a sorba és a célkitűzéseket teljesíteni. Nagy volumenű projekteket, könnyen végrehajtó projekteket, például itt a, az infrastruktúrális beruházásokra gondolok, az aszfaltra, a betonra is utalhatnék itt az infrastruktúra kapcsán. Vannak tehát, akiknek ez szimpatikus, másoknak nem. Azt gondolom, hogy az eszközöket minden egyes területen nyitva, nyitva kell tartani az épületek vonatkozásában, és a családi házaknál is, ahol, ahol nem tartjuk helyesnek azt, hogy közpénzeket használjanak fel, kell, hogy legyenek olyan eszközök, amelyel gyakorlatilag minden polgár az Európai Unióban az hatékonyság felé újíthatná fel a házát, úgyhogy ennyit szerettem volna. Köszönöm. Köszönöm a vendégeknek, és akkor ezzel le is zárjuk ezt a napirendi pontot. Moricek levált, legközelebb meg fogjuk hallgatni, illetve meghallgatjuk majd a bizottság képviselőit is, és akkor lesz további vita. Úgyhogy akkor menjünk tovább az áprilisi ülésünk utolsó pontjára. Ugye egy óránk van a maradék öt napirendi pontokra, úgyhogy legyünk fegyelmezettek. És Lambert van Nistelrooy és Konstance Krél jelentésével kezdjük az Európai Alapokon a közös rendelkezések megállapítása. Azt az ígéretet kaptam, hogy ma én kezdhetek, mivel ugye általában felcseréljük, vagy cserélünk a sorrendnél. A hát, kedves kollégák, szerintem a munkánk mérlege igencsak jelentős és szemrevaló, hiszen 10 trilógust tartottunk a legutóbbi ülésünk óta, és szeptember óta 32 háromoldalú megállap, megbeszélésünk volt az általános rendeletet illetően. Legutóbb is elhangzott azonban, hogy nem úgy haladunk, ahogyan szeretnénk, és időközben Hát kiózanottunk, Lambert is és én is, sőt a tárgyaló felek között is ez a kiózanodás rajzolódott ki. 12 blokk van még nyitva, tematikus koncentráció, teritoriális fejlesztés, a performancia kerek, segítségnyújtás, management, controlling, a az elszámolthatatóság, információ, tájékoztatás, aztán a különböző olyan műveletek, amelyek profitot eredményeznek. Tehát ezek mind-mind olyan blokkok, amelyeket csak részben tudtunk lezárni, mert 85%-ban sikerült kompromisszumra jutni, illetve hát egyetértettünk azzal, amit az elnökség előterjesztett miközben a többinél, ahol előterjesztettünk a parlament részéről vagy a bizottság részéről kompromisszumot, sajnos semmiféle megállapodást nem látunk kirajzolódni a tanácssal. Engedjék meg, hogy ezen a helyen teljesen nyilvánvalóvá tegyem, hogy nagyon sok időt szántunk a tárgyalásokra, és a tárgyalási csapat és a jelentéstevők mindig nagyon jól felkészülten érkeztek a három oldalú egyeztetésre. Nyilván pont azért, hogy sikerüljön kompromisszumra jutni. Ez azt jelenti, hogy nem csak mi ketten, mint jelentéstevő ültünk össze a tárgyalásokat megelőzően, és néztük meg, hogy a parlament, a tanács és a bizottság mit eh, terjesztett elő, hanem a kompromisszumokat áttanulmányozva ezeket, észrevételekkel látókkal, ezeket javaslatként előterjesztettük, aztán visszamentünk a tárgyalási tímhez, azért, mert nagyon fontos számunkra, hogy mindenki számára világos legyen, hogy a kohéziós politika új köntösben a jövő év január 1-től gyakorlatilag a régiókban megvalósítható. És ezért kéne eljutnunk a végére. És ezért szeretnénk itt a júliusi szakbizottsági ülésünkön szavazni, hogy aztán októberben a plenáris elé kerüljön a téma. Még mindig reménykedünk abban, hogy az írelnökség alatt ez sikerülni fog, hiszen az írelnökség is azt mondta eddig mindig, hogy az elnöksége alatt a kohéziós politikát szeretné lezárni dossziéként. Ugyanakkor azt is meg kell állapítanunk, hogy az elmúlt hetekben igazából nem jutottunk előrébb, és bár részünkről a három oldalú egyeztetések nagyon jól elő vannak készítve, és ez köszönhető a titkárságnak, az egyes munkatársaknak és a bizottságnak is, Dacára ennek, sándáros mondon, a parlament és a bizottság az, akik tényleg felkészülten érkeznek, és nagyon sok esetben az elnökség csak a három oldalú egyeztetés alatt kezdi el elolvasni egyáltalán a, a munkadokumentumokat, és sok esetben nincs is előttük az a sok anyag, amit előzőleg megküldtünk. Úgyhogy ezért itt hát ehhez a fajta munka módszerhez még hozzá kell szoknunk. Jól emlékszem arra, hogy az elmúlt szakbizottság ülésünkön is elmondtam, hogy az igazán fontos kérdéseknél, amelyek vitatott kérdések, gondolok itt az ESF kótákra, az ex ante kondicionalitásra, vagy a makrokondicionalitásra, az előfinanszírozásra, még el sem jutottunk idáig. Tehát gyakorlatilag most részben még mindig relatív eh, apróságokról beszélünk, vagy olyan dolgokról, amelyek más helyen a tanács által már elfogadásra kerültek. Mire gondolok itt? Ugye volt arról szó, hogy bizonyos cikkeknél, főleg ugye ugyanarra a témáról van szó, figyelnünk kell arra, hogy ugyanazokat a terminusokat eh, használjuk. Mert nem lehet mondjuk horizontális dolgokról beszélni, öt különböző terminust használva az egyes nyelveken. A parlamentnek a feladata ennek az egységesítése és ellenőrzése, és így kell eljárnunk. És aztán az az eredménye a háromoldalú egyeztetésben, hogy az elnökség ezt meghallgatja, majd erre azt reagálja, hogy igen, halljuk, amit mondanak, de el kell mondanunk, ezt nem tudjuk elfogadni, először ellenőriznünk kell. Úgyhogy ez elég nehéz helyzet, ezért elég nehéz előrébb jutni, kicsit elszalad az idő, hiszen nem sok ö, idő van még hátra, és ezért két-három héttel ezelőtt azt mondtuk, hogy politikai szintre kell mindezt emelni a trilógusok keretében, mert a jelenlegi trilógusi képviselők lehet, hogy nem tudják megoldani, vagy nem akarják azt, hogy kompromisszumra jussunk. Viszont gyakorlatilag itt is azt hallottuk a minisztertől, hogy, hogy nincs ideje, nem ér rá. A nagykövet pedig, akit egyébként explicit módon meghívtuk ide a szakbizottságba is, hiszen csak ez nyilvános ülés, és akkor jó lett volna ugye megbeszélni az elnökséggel, hogy mik a meglátásai, de hát megnézhetik, ott lenne a helye a nagykövetnek, de nincs itt. És hát ezt sajnálom, egyébként most Luxemburgban van, és a Korepernél is, ami szép és jó, hogy ott tárgyal, de én bízom benne, hogy mindarról, amiről itt ma vitázunk, azért eljut hozzá információként. Ezen kívül a politikai trilógusok miniszteri szinten és a bizottság szintjén kell lefolytatni. Egyébként elmondhatom, hogy a bizottság számos időpontot rendelkezésre bocsánatot felkínált, amikor ráér és el tudna jönni a három oldalú egyeztetésre. Tehát én inkább azt láttam, hogy az elnökséggel van a gond. Azt is el kell mondanom, hogy az elnökséggel van a gond, mert mint ahogy a, ugye mi is kommunikálunk egymással, akár itt képviselők között, vagy a tagállamok képviselőivel, a mi tapasztalatunk az, és a azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a tagállamok nem kapnak semmiféle információt a háromoldalú egyeztetések jelen állásáról. Tehát nincs esélyük arra a tagállamoknak, hogy reagáljanak arra, hogy például a monitoring szakbizottságban ö, akár az egész kohéziós politika elbukhat. Nem tudják, hogy már itt tartunk. És ez egy olyan állapot, ahol fölteszem magamnak a kérdést, hogy akkor az elnökség tényleg azt akarja, hogy sikeres legyen a kohéziós politika, vagy blokkolni kívánja. De ha így kíván tenni, akkor a kérdés az, hogy miért akarja blokkolni. Az utóbbi hetekben nagyon sokat tettünk, nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy kompromisszumokat sikerüljön elérni, és hogy előrébb jussunk. és hát gyakorlatilag egy harmada van itt előttem, mellettem, ebben a mapában, Ennyit sikerült eddig megtárgyalni. Van mások kompromisszum, azért, mert a parlament és a bizottság közösen keresett egy olyan utat, amely kompromisszumokra enged teret a kohéziós politikában, és amivel igyekszünk közelíteni a tanács felé. De ezeket a kompromisszumokat, amelyből sok van, ahogy mondtam, mindig a parlament és a bizottság dolgozta ki, nem pedig az elnökség hozakodott elő velük. Nem tudom, hogy emlékeznek-e még, amikor első ízben számoltam be, illetve számoltunk be a ciprusi elnökség alatti trilógusokról, bizonyos biztosan emlékeznek arra, hogy akkor is mondtuk, hogy jó lenne tovább lépni, gyorsabban haladni, de akkor legalább a teljes stratégiai programozást meg tudjuk tárgyalni egészen a végéig. Úgyhogy volt egy megállapodás erről, és eszünkbe sem jutott, hogy politikai trilógusokat kérjünk, mivel haladtunk, mivel lépésről lépésre tárgyalni tudtunk, és ezeket eredményesen, eredményesen lezártuk. Miközben most az ír elnökség alatt egyszerűen nagyon kevés lehetőséget látok arra, hogy tényleg előrébb jussunk. Úgyhogy bízom abban, hogy ez a teljesen egyértelmű üzenet, amit a szakbizottság részéről közvetíteni fogunk, meghallgatásra talál az elnökség körében is, és akkor a következő három-négy hétben kicsit fel tudjuk majd gyorsítani ezt az eljárást, és leginkább eredményesek leszünk majd. Köszönöm. Lambert szeretne hozzászólni ehhez? Köszönöm szépen. Igen, fontos, mert hogy hozzászóljak én is, mert mindaz, ami elhangzott, teljesen korrekt, és mindent aláírok, amit Konstanca mondott. Következő hetekben úgyis elő fogjuk venni ezt a, ezeket a kérdéseket. Ha megnézzük azokat a fejezeteket, amelyeket már sikerült megtárgyalni, illetve amelyek nincsenek lezárva, meg kell néznünk, hogy mik a legproblémásabb kérdések. Igen, van egy bizonyos probléma tekintetben, hogy mennyire állnak rendelkezésre, hogy mennyire kívánják lezárni ezeket a kérdéseket. Kaptunk jelzéseket arra vonatkozóan, hogy a miniszterek, a követek készen állnak a tárgyalások lefolytatására, hogy azt ahhoz üljenek, több fejezetre vonatkozóan júniusban, lesznek meg az eredmények. Aztán júliusban szavazunk az eredményekről. Nem tudom azt elképzelni, hogy tovább folyhatnának ezek a vádaskodások. Ugye olyan, mint a futballban, gólokat folyamatosan lőnek, Előbb-utóbb le kell zárni a kérdést, ehhez persze szükség van a készségre mindegyik fél részéről. A ciprusi elnökség idején is, ahogy haladtak a kérdések, megnyitottuk az összes fejezetet. A több éves pénzügyi keretet kivéve az összes többi fejezetről kell, hogy tárgyaljunk. Mindez, ami a mi kompetenciánk és a mi felelősségünk, ezeket a témákat mind meg kell nyitni, és ezekről mind tárgyalni kell. Vannak olyan kérdések, amelyekkel még nem foglalkoztunk, például a feltételek rendszere, a performance reserve, a maximalizálás, stb. többi kell, hogy mondjam, hogy Hübner képviselő, aki elnökli a három oldal egyeztetést, nagyon komolyan veszi ezeket a kérdéseket, nagyon jó a kapcsolata az ír elnökséggel. Reméljük, hogy májusban megváltozik a helyzet, gyorsulnak az események. Láttam, hogy az egyes országokban régiós szinten partnerségi megállapodásokat kötnek de még erről nem beszéltünk eleget. Mi mindent megteszünk a saját részünkről. A mandátumumunkat természetesen tiszteletben kell tartanunk. Le kell zárnunk mindazt, amit le lehet zárni, és szavaznunk kell júliusban plenárison. Ez a, ezt az utat kell, hogy kövessük. mi készen állunk a kompromisszumos megoldások elfogadására, de hát amikor nincs rugalmasság a másik fél részéről, akkor ugye mi is tehetetlenek vagyunk. Lehet, hogy most nem érdemes az összes fejezetet végignézni. Egyelőre ennyit szerettem volna mondani, júniusban úgyis újra fogjuk beszélni a, ezeket a kérdéseket, reméljük, hogy aztán mindent sikerül lezárni időben. Mielőtt megkezdjük a viták, szeretném megkérdezni a bizottságot, ugye Nemrég két módosítás történt a ifjúsági kezdeményezésre és a halászati bizottság részéről a kohéziós politikai igazgatásra vonatkozóan, tehát két rendelet módosításra került sor, úgyhogy kérem, hogy tájékoztassa a kollégákat. Köszönöm, üdvözlök mindenkit, rövid leszek azért általánosságként hagy mondanám, hogy a parlamentet teljes mértékben támogatjuk a parlament célját ott tekintetben, hogy még az ír elnökség alatt megtörténjen a megállapodás, és zárjuk le a háromoldalú egyeztetést minél előbb bizottság részéről és a biztos részéről is azt mondhatom, hogy mindent megteszünk azért, hogy ezt támogassuk. És szeretnék köszöntet mondani a parlamentnek, mert nagy jelentős energiákat fektetett be a kérdésekbe, főleg a rendeletcsomag technikai kérdésébe. Sok jelentős előrelépés történt, politikai témákban kell igazából még egyeztetni. Ha jól tudom, a koreperen a tagállamok ma fogadják el a részleges általános megközelítést, beleértve az több éves pénzügyi kerethez kapcsolódó kérdéseket is. És reméljük, hogy ez majd löketet ad a tárgyalásoknak, hiszen ahogy az előadók is mondták, még sok tennivalónk van a végleges megállapodásig fiatalok foglalkoztatására vonatkozó kezdeményezés. A foglalkoztatás, illetve a ifjúsági munkanélküliség az egyik jelent, legjelentősebb kihívása jelenlegi időszakban. Tudjuk, hogy milyen magas ennek a szintje bizonyos tagállamokban. A bizottság fiatalok foglalkoztatására vonatkozó csomagot tett közé decemberben. Sokszor említették erre, sokszor utalnak rá vissza. A tanács is februárban közleményt tett közé ebben a témában. A kezdeményezés célja, hogy felismerjük a fiatalok különösen nehéz helyzetét bizonyos régiókban. Minden régió számára ez nyitott, ahol 25% fölött van a fiatalok munkanélküliségének a szintje, 6 milliárd euró a teljes keret. A bizottság a CPR és az ESF rendelet módosítását javasolta. Az új fiatalok foglalkoztatására vonatkozó kezdeményezést az alapok keretei közé be kell emelni. És minden olyan tevékenység, amely ebben a témában megtörténik, olyan fiatalokat, tehát fiatalokat céloz meg, embereket céloz meg. A lényeg az, hogy a pénz az tényleg a kedvezményezettek javát szolgálja teljes mértékben az ESF-be, Európai Szociális Alapba, és ennek tervezésébe integrálódni fog ez a téma is. A munkapiaci beilleszkedést is támogatni kell a fiatalok esetén. A második módosító javaslatot tegnap fogadta el a bizottság. Ez kevésbé politikai, inkább technikai jellegű módosítás. A igazgatás és ellenőrzés struktúrák harmonizálásáról szól az EMFF témájában. A rendelet tekintetében az volt a következtetés a tanács részéről. A legtöbb tagállam azt jelezte, hogy nem támogatják a bizottsági javaslatot. A vidékfejlesztési rendszer esetén, tehát nem a vidékfejlesztési, hanem inkább a kohéziós témákban támogatják ezt a harmonizációt. A bizottság nyitott a harmonizáció és az ellenőrzés és az egyszerűsítés mindenképpen a célja a bizottságnak. Ugyanakkor ragályt jelent a bizottság számára, hogyha a tanácsra hagyjuk ezt a vitát, és aztán a három oldal egyeztetésre, akkor itt ez jelentős késedelmet fog okozni a tárgyalások során, főleg a CPR csomag esetén. A bizottság módosított javaslattal fog előállni, ebben három dolog szerepel. Az EMFF-et beemeljük a kohéziós politika családjába a igazgatásos ellenőrzés céljából. Ez azt jelenti, hogy kiigazítások történnek, tehát ezeket a témákat ki kell venni, az igazgatásra, kezelésre vonatkozó témákat, ami a vidékfejlesztéshez kapcsolódik, és technikai változásokat is jelent, illetve derogációkat is, figyelembe véve az e MFF speciális jellemzőjét. A bizottság a vitákat mindenképpen támogatni kívánja, és a többi intézményhez hasonló, hasonló szellemben kíván eljárni. Köszönöm szépen, Elizabeth Schröter. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Nem szeretném, hogyha az ifjúsági kezdeményezés, amelyről már ugye gyakorlatilag tárgyaltunk, most az Employment Bizottságban, ahol ugye kompromisszumokat kötöttünk, megakadna. Ezt szeretnénk tovább vinni, és a három oldalú egyeztetést nem kéne feltartani emiatt. De a háromoldal egyeztetésről azért kell beszélnünk a Szívia rendeletről szóló egyeztetésről, mert idegölő, hogy ö, mi keményen dolgozunk a tárgyaló delegációban, ö, folyamatosan nagyon kemény falakba ütközünk, illetve ö, párhuzamosan zajlik a módosítók módosító javaslatok átdolgozása, titkárság élnappal próbál a kezdünk alá dolgozni, és mégis ugye teljesen felkészülten oda megyünk, és akkor az elnökség azzal kezdi, hogy felolvassa a szövegeket, utána megállapítja, hogy úgy sem fog egy milliméter sem elmozdulni semmilyen tekintetben a költségvetési megállapodástól, és valamennyi parlamenti javaslatot elutasít csípőből. De ezt csak lassan szivárogtatja ki nekünk, sorról sorra mond mindenre nemet. Már megállapítottuk időközben, hogy amit a tanács javasolt, valószínűleg egy éjszakai villámülés alatt alakulhatott ki, mert tele van hülyeségekkel mi pedig itt keményen dolgozva felkészülünk, és az értelmes érveinket nem veszik figyelembe a nyilvánvalóan rossz szöveggel, tehát nem politikáról van szó, hanem rossz szöveggel van szó. Nyilvánvaló, hogy itt a bürokrácia leépítés az egyik célunk, és közben maga az eljárás is annyira bürokratikus, hogy nevetséges. Január, február, márciusban csak ez zajlott, három oldalú hogy mi keményen felkészültünk, és maga a három oldalú egyeztetés sehova nem vezetett ilyen okokból. Két-három három oldalú egyeztetés elég kellett volna, hogy legyen egy ilyen témát lezárni, mi meg el se léptünk a nulláról. Tehát rég már lezárhattuk volna a témát, lehet, hogy lettek volna pártpolitikai szempontból kényes témák, de még el sem jutottunk ezekig. Azért nem jutunk el, mert az ír elnökség mereven egy millimétert sem enged. Az írek, minthogyha direkt blokkolnák ezt az eljárást, a tagállami programozás elkezdését. Ez vérlázító. És ez a polgárokkal szemben elfogadhatatlan, mert óriási itt a dilemma. Ha szeptemberben nincs döntés a plenárison, már pedig kéne, hogy legyen, erre irányul minden tervezés. Ugye eredetileg már a nyáron szerettük volna lezárni a témát, most akkor szeptemberről van szó, de így, ilyen tempóban 20 év múlva sem fogjuk lezárni a témát, Arról volt szó, hogy az elnökséggel közösen egyeztettük ezeket a dolgokat, és hiába megyünk az egyeztetésre, semmi nem változik. Tudják az elnökségben is, hogy májusban le kéne zárni ezt a lépést, és egy millimétert sem mozdulnak el mégsem. Miért van ez így? ők csak júliusban akartak ide eljutni, és úgy tekintik, hogy mi nyomolunk, hogy már májusban legyen eredmény. Tehát mintha direkt ki akarnák a kezükből ezt a témát adni, hogy ne az ő elnökségük alatt történjen itt bármi. Mi a különbség május és június között? A július az már más. Nem lehet 30... Ö, akkor majd elkezdeni még újabb trilógusokat ö, elkezdeni, és mindent előről kezdeni. Hát teljesen hiába való, való idő, amit most itt töltünk egymással, gyakorlatilag arra irányul a törekvésük, hogy adjuk föl a mandátumokat és mandátumunkat, és fogadjuk el száz százalékban a tanácsi szöveget. Ez, ez rossz indulatot feltételez, ez botrányos, és teljesen felfoghatatlan számukra, hogy minden előkészítés, erőfeszítés ellenére miért csinálják ezt az írek. Nem látjuk a motivációjukat, de ezt nem mondják meg, hogy mi. Mindig új embert küldenek, az új ember még kevesebb érvel rendelkezik, mint az előző, az is elkezdi szépen olvasni a szöveget, látszik, hogy ott látja először, tehát Azért török, vagy törtem most itt ki, vagy fakadtam ki, mert most már ez tűrhetetlenné vált. Én nagyon sok munkával, éjszakai munkával, nagyon sok ember erőfeszítésével mi felkészülünk, és hülyére vesznek minket gyakorlatilag. Illetve hát odaülnek felkészületlenül, tudatlanul, minimum, hogy itt legalább az ír elnökség, ha most a webstreamingen keresztül hallgat minket valaki, ak- akkor valamit kell, hogy tegye, mert ebből most már nyilvános problémát csinálunk. Ezt nem tudjuk zsebre tenni. Ez ugye a mi részünkről a sok kollégát nyomás alá helyezik otthonról a választók, és a tanács pedig hát gyakorlatilag szemünkbe röhög. Viktor? Köszönöm szépen, elnök asszony semmi újdonság a háromadó egyeztetés témájáról, kivéve a makrogazdasági feltételek, ami az általános rendeletben még mindig érintetlen maradt, az írelnökségnek köszönhetően. A másik a közös jelzők. Furcsa, hogy a bizottság és a tanács elfogadott egy bizonyos kompromisszumot a közös jelzők tekintetében, a függelékben, aztán a felhatalmazáson alapú jogi aktusra vonatkozóan viszont a nem, tehát nem kell az annex a függeléket módosítani, miért kezd, akkor miért szükséges a kompromisszum, és miért kéri a úr és a másik előadó támogatásunkat. Tegnap az írelnökség azt mondta, hogy nincs megállapodás, nincs kompromisszum, pedig van és szeretnék még egy megjegyzést tenni, ami csatlakozik ahhoz, amit Kostanza Krell, igen tisztelt kollégám és Elizabeth Strotter, szintén tisztelt kollégám mondtak. Az én információim szerint teljesen egyértelmű, hogy semmilyen kommunikáció nincs az elnökség és a tagállamok között. Nincs tájékoztatás a follow-upról, amikor a három egyeztetés történik, ezekről a tagállamokat soha nem tájékoztatják arról, hogy mi történt, miről kell még tárgyalni, azért, hogy ők maguk a tagállamok is megvitathassák a kérdéseket, végig gondolhassák a kérdéseket, és esetleg megoldást javasoljanak. Semmi ilyen kommunikáció nem történik. És ha ez valóban így van, akkor a tagállamok hogy tudnának fölkészülni a folyamat végére? Ez egy nagyon súlyos probléma. Nagyon veszélyes, hiszen talán holnap a koreperen lehet, hogy kapnak tájékoztatást a tagállamok. Több hónap eltelt máig. Jelentős előre, előrelépések történtek a három oldal egyeztetés során. Végső megjegyzésem, ezzel is szeretném megerősíteni, hogy, megerősíteni, hogy szerintem is nagyon rosszul kezelik ezt a kérdést. A kohéziós alapra vonatkozóan a tárgyalások pozitívak voltak, nem voltak jelentős akadályok. Kiváló volt az együttműködés a bizottsággal, és mindig is dicsérni fogom a bizottság készenlétét, a kompromisszum készségét nagyon simán tudtunk és sikeresen előre haladni. A tagállamok viszont nem kaptak tájékoztatást a kohéziós alapra vonatkozó rendelet témájában. Minden pozitív volt, nem voltak akadályok, nem voltak problémák, és a tagállamok nem is tudják, hogy ilyen pozitív fejlemények történtek. Ezt a stratégiát, tehát nem értem ezt a stratégiát, miért nem táj, adnak tájékoztatást, ez kérdés. Végső megjegyzésem, hogyha nem sikerül elfogadnunk a kohéziós politikával kapcsolatos rendeletet időben az írnökség és a tanács felelőssége lesz ez, és nem a parlamenté. Ezt közé kell tenni, ismételni kell. Lehet, hogy jó elképzelés lenne, hogy az Európai Parlament elnöke, Schulz úr is egy erős hangú levelet írna a tanács elnökének és az ír elnökségnek, figyelmeztetve őket arra, hogy a közös erőfizetéseink lehet, hogy nem lesznek sikeresek, és így a tagállamok nem tudnak felkészülni január 1-ével a kohéziós politika témájában. Köszönöm Viktor, a tárgyalásokról már beszámolt. Sean Kelly, most az általános rendeletről van szó igazából, Sean Kelly. Köszönöm, elnök asszony. Odafigyeltem a kollégákra, és én itt most nem az ír elnökséget képviselem, de ír képviselőként azért agályosnak tartom az elnökség hozzáállását. Tudom, hogy az ír kormány számára az elnökség fontos, komolyan veszik az elnöklést, és mindenképpen szeretnének sok területen előrelépni. Úgy tűnik, hogy ez egy kivétel, legalábbis a visszacsatolás alapján, amit most hallok. Lambert is a múlt héten felhívta a figyelmemet erre a kérdésre, sőt a hétvégén is. Hétvégén volt alkalmam, hogy néhány magas kormány képviselővel egyeztessek, sőt tegnap is beszéltem kormányképviselőkkel, néhány témáról tárgyalni kívánnak. Biztosítottak arról, hogy nekik is szándékukban áll a lehető legtöbb előrelépést megtenni ezeken a területeken. Hogyha bármiben tudok segíteni a kormánytagokkal való egyeztetés során, akkor ezt szívesen megteszem. Ugye én nem ülök ott a három oldal egyeztetésen az asztalnál, hogyha valahol elakadnak, vagy bármi probléma van, akkor szívesen felhívom a figyelmüket erre. Ők meg arról biztosítottak engem, hogy minden témában előre akarnak haladni, minél gyorsabban, és együtt kívánok dolgozni a parlamenttel. Teljes készségükről biztosítottak arról is, hogy a hat hónap során végig hatékonyan kívánnak dolgozni. Köszönöm, San, köszönöm, Luis Albers. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném az aggájaimat én is kifejteni. Az háromoldó egyeztetések előrevitele témájában. Már csak azért is, mert a régiók számára nagyon fontos kérdésekről van szó, sőt olyan kérdések, amikről még nem is folyik a tárgyalás, például a Portugália esetében a makrofeltételek tisztázása. a stabilitás és növekedési paktumot alkalmazzák, de hát a makrofeltételeket is alkalmazni kell. Méghozzá úgy, hogy emögött legyen egy megfelelő szabályozás, tehát nem utasítjuk ezt el. Viszont azt el akarjuk kerülni, hogy kettős szankció sújtsa minket, és nem akarunk olyan helyzetbe találni magunkat, amikor bizonyos régiók, akár az én hazámban is, jól teljesítenek az utolsó trojka értékelése alapján 6,4%-os eh, hiányt állapítottak meg. De az én régiómban például ez a deficit csak 0,4%-os volt, és a GDP-hez képest csak 19%-os. Hát akkor hogyan lehetséges, hogy egy ilyen régióban büntetést alkalmaznak, ugye a makrofeltételekre gondolok. Ezek olyan példák, ezek példaértékű helyzetek, és nem szabad megengedni, hogy az állampolgárok eltávolodjanak tőlünk. Úgy viselkedünk, mintha nem is ismernénk ezeket a helyzeteket. A tagállamok ezeket az adatokat júniusig kell, hogy bejelentsék. De hogyha közben nem történik semmi, és nem visszük előre a fontos témákat a oldal egyeztetés során, akkor felhívásra kell, hogy éljünk a tanács irányában. Vegye komolyan a döntéshozatal folyamán a parlamentet. Köszönöm szépen, lényeges témákat említett, és a makrogazdasági feltételek szempontjából ezek valóban fontos kérdések. Rika Köszönöm szépen elnök asszony, és köszönöm az előadónak is ezt a kiváló munkát. Az árnyék előadók körében csak egy gondolatot szeretnék itt megfogalmazni, az időterv problémáját. Azt reméljük, hogy gyorsan rátérünk most már a nagy, rendes politikai kérdésekre, mert eddig túlzottan a részletekben, technikai részletekben veszett el a vita. Ez az egy legfontosabb számunkra. Jó, ez volt az utolsó felszólaló, aki az általános rendeletről kíván szólni. Még egy percet kérek Önöktől ebben a témában. Emlékeztetőül mondom, hogy a ciprusi elnökséggel lezártuk a, a stratégiai programozásról szóló legnehezebb fejezetet. Holnap nyitjuk meg az utolsó érdemi fejezetét a tárgyalásoknak, ez a pénzügyi eszköz és a végső rendelkezések témáját. Minden egyéb témában, ami eddig a tárgyalásokon felmerült, eljutottunk a folyamat végéhez, illetve félretettünk egyes témákat, amelyekben már megegyeztünk, és csináltunk egy listát vegyes témákból, amelyek még megoldatlanok. Itt apró kérdések is szerepelnek, és komoly politikai dilemmák is. Egyesek átpolitizáltabbak, mások technikaibbak ezen a listán. Holnap a pénzügyi eszközökről kezdjük a tárgyalást. A Koreper ma fogalmazza meg a mandátumát az MFF-fel kapcsolatos témákban nem csak a makroekonomiai feltételesség, hanem a performancia tartalék és egyéb témák kapcsán is, amelyekről politikai vitákat már folytattunk, folytattak ők a februári tanács ülésén. A CSFS függeléke is terítékre kerül majd, illetve a területfejlesztési témák. Reméljük, hogy a Koreper mai ülésén tényleg képes lesz érdemi mandátumot megfogalmazni, és el tudjuk így kezdeni, illetve be tudjuk fejezni ezekről a témákról a tárgyalást. Lambert az ülés elején mondott valamit, erre térnék most itt vissza. Ugye párhuzamosan zajlik az, a rendes párbeszéd a normál témákról, és ezzel párhuzamosan zajlik az informális tárgyalás a politikai terítettségű nehéz témákról. A biztos és az elnökség javasolt nekünk már dátumokat, reméljük, hogy május elejére meg lesz az első politikai természetű párbeszéd is. Egyelőre most technikai jellegűek a tárgyalások, és ahogy az előda is elmondta, Tervünk az, hogy júliusban szavazunk a témáról. Reméljük, hogy mégis csak sikerül eljutni addigra a szavazásig az általános rendeletről, és a specifikus rendeletek ről majd még zajlik a vita. Remélem, hogy minden most negatív értékelés ellenére sikerül majd ellépni a holdpontról, és el tudjuk végezni a munkánkat. Nyilván, hogyha az MFF tárgyalások ezen a héten nem kezdődnek el, akkor valószínűleg nem lesznek meg nyára azok a számosítható adatok, amelyekre nekünk is szükségünk leszne, tehát ez gondot okozhat. A bizottságot kérdezem, hogy kívánna -e még bármit ebben a témában elmondani, az ERDF, az Európai Regionális Fejlesztési Alapról kezdünk, akkor most majd vitát. Az ERFA téma sokkal egyszerűbb, mint az általános CPR. Azon vagyunk, hogy véglegesítsük a tárgyalások eredményeit májusban, május 6-án lesz az utolsó forduló ja, a tárgyalásoknak, és ugyan most még nincs megállapodás sok politikai témáról, talán majd akkor mégiscsak lesz. Ami a konkrét témákat illeti, az úgynevezett városi dimenzióban megegyeztünk, az ott kérdéses témákban, a nemzeti allokációk 5%-áról is konszenzusra jutottunk a kötelező kompetencia delegálás tekintetében a városi hatóságok vonatkozásában, illetve a globális juttatás megkapása utáni feladatokról, és megállapodtunk arról is, hogy nem, nem lesz úgynevezett Urban Platform, hanem helyette egy Urban Development Network, egy városfejlesztési hálózat kialakítására teszünk majd kísérletet, amely a fenntartható és innovatív városi intézkedések tárháza lesz. Ebben megállapodtunk, ami pedig a támogatások körét, méretét és a beruházási befektetési prioritásokat illeti, azokban a témákban is egyetértésre jutottunk. Nyitott kérdés még a repülőterek ügye. Ugye abban a pozitívumban megállapodtunk, hogy valamit tenni kell a repülőterek környezeti hatásának csökkentése érdekében. Itt csak az a kérdés, hogy Kizárólagos beruházásokkal kell ezt elérni, vagy pedig környezetvédelmi intézkedésekkel. Ez volt az utolsó ülésen a vita téma. Ami a beruházási prioritásokat illeti, elnökünk tegnap a vitában elmondta, hogy az úgynevezett ökológiai innovációk képezik az első prioritást, és az energia hatékonysági beruházások a kis és középméretű vállalkozások körében ügyében azt mondtuk, hogy hogy a, a kkv kell helyezni a hangsúlyt, ez most a tanácsnál gondolkodást okoz, ami pedig a, a, az okos gáz és egyéb energiahordozó tárolás szállítás témát illeti, az intelligens gázszolgáltatás fejezetben ö, úgy jártunk el, ahogy a mandátumunk erre felhatalmazott minket, ugye nem volt egy hangú döntés a mandátum tekintetében, ami pedig a szociális, kulturális és szabadidős szolgáltatásokat illeti, a szociális kirekesztés főfejezet alfejezeteiként Az időskorúakról vitáztunk, de várjuk még a bizottság végső javaslatát. A legkeményebb dió a tematikus koncentráció volt nálunk is, ahogy emlékeznek a kollégák, háromféle régió lenne ez szerint, a less developed, a transition és more developed kategória, és a tematikus koncentráció ennek megfelelően a, a less developed esetében 50-50, az átmeneti régiók esetében 60-40, a fejlettebb pedig, esetében pedig 80-20 százalékos lenne a felosztás. A tárgyalások után megváltoztattuk a saját stratégiánkat, és a tematikus célkitűzésekre helyeztük a hangsúlyt, ideértve az ICT témát is, a mandátumunkban ugye az volt, hogy egy témában szabadon dönthetünk, de tanács ebben nem volt partner. Megegyeztünk nemrég arról, hogy minden tagállamnak magának kell eldöntenie, hogy a négy tematikus cél közül legalább melyik kettő az, amit mindenképpen magáévá tesz. Abban még nem döntöttünk, hogy az alacsony színkibocsátású gazdaság tekintetében mi legyen a minimál elvárás. Mindhárom régió típusra konkrét számokat határozott meg a bizottság, de a tanácssal ezekben a számokban még nem tudtunk megegyezni, megpróbálunk kompromisszumra jutni velük. Úgy néz ki, hogy ennek van esélye, ez május 6-án dől el. Harcolunk a derogációinkért is, amelyek főleg a NAC 2-es típusú kevésbé fejlett szigetekkel kapcsolatosak, és a korábbi úgynevezett phasing out régiókkal. Négy ilyen régió van Európában, az egyik német, a másik spanyol, és kettő görög. Küzdünk tehát az ő derogációs jogosítványaikért. Úgy néz ki, hogy elérünk valamit. Ami az indikátorokat illeti. Viktor Bosztinárió már elmondta, hogy azt szeretnénk, hogyha ezek nem kerülnének bele a függelékbe, vagy nem oda kerülnének bele, hanem a delegált aktusok kapcsán kerülnének említésre. De a bizottság és a tanács közötti konfliktus ugye éppen abban áll, hogy ezek delegált aktusok vagy végrehajtási aktusok legyenek. Mi a parlamentben a delegált aktusok megközelítést ö, szeretnénk, és csak akkor kerülnek be ezek a függelékbe, hogyha ezt nem sikerül elérni. A következő egyeztetés, hogy mondtam, már május 6-án lesz. Reméljük, hogy ott mindent, minden témát lezárunk, még a nehezeket is. És utána minden kész lesz már arra, hogy megtartsuk az zárószavazást. Van még némi óckodás egyes politikai frakciók részéről a saját szakbizottságunkon belül, de hát itt ugye a többségi szavazással el lehet mindent dönteni. Általában véve azt mondhatom, hogy sikerült megvalósítani azt, amit a szakbizottság ránk bízott. Köszönöm szépen. Rikát szeretném megkérde, megkérni, hogy akkor vezesse elő ő is a megjegyzéseit, és aztán persze lehet erre reagálni, és, és akkor kikerekedik a vita. Köszönöm szépen, elnök asszony! A territoriális együttműködésről szóló jelentés kapcsán röviden beszámolnék a jelen helyzetről. A hármas és a négyes cikk van még nyitva, ahol a földrajzi lefedettségről és a költségvetési kérdésekről van szó. Csütörtökön lesz a következő forduló, akkor szó lesz ezekről, és az utolsó három oldalú egyeztetés remélhetőleg május elején majd megrendezésre kerül, és akkor minden cikket le lehet zárni. A költségvetési téma nem egyszerű, legutóbbi alkalommal már beszéltünk erről, és tudjuk, hogy a parlament azért harcol, hogy a százalékos arányokat az európai territoriális együttműködés kontextusában meg lehessen emelni, nyilván függen attól, hogy mi fog történni a több éves pénzügyi kerettel. Ezt az emelést mindenképpen szeretnénk. Persze azt is el kell azonban mondani, hogy a kohéziós költségvetést illetően ez mit is jelent. De az erre vonatkozó tárgyalások is zajlanak. Aztán a program alapú finanszírozás, hát ezt a parlament követelte. Ugye első alkalommal már volt erre vonatkozóan vita, kaptunk házi feladatot is, és a stratégiát pontosan át kell gondolni, hiszen nem tudjuk, hogy mennyire realisztikus egyáltalán ilyen követelésekkel előállni a jelen helyzetben. Ötös és hatos cikk. Ezeket alapvetően átbeszéltük, beruházási prioritásokat illetnek ezek a cikkek. Nagyon sok módosító került benyújtásra, hogy a beruházási prioritásokat, részarányokat tekintve megemeljük, de itt is már kirajzolódik a megállapodás. Ugye egy felső határt már rögzítettünk, ami elegendőnek tűnik. Az étész e e prioritásokat illetően megismételjük a már rendeletben szereplőket, tehát lesz egy csomó olyan javaslat, amelyet benyújtottunk, de ezeket majd törölni kell. Úgyhogy szerintem egyértelmű a helyzet. Utolsó megjegyzés. Ez az ötös cikkre vonatkozik. A tematikus koncentráció. Hát erről nagyon sokáig vitáztunk, és a végeredmény az, hogy 80 van a négyesben, 30 pedig a másik témákat illetően, úgyhogy egyfajta rugalmasság rajzolódik ki a tematikus koncentrációban. Úgy gondolom, hogy van még két tárgyalási fordulónk, és akkor addig reméljük, hogy ezzel is meg birkozzunk. Május 13-án lesz a következő, előre láthatólag utolsó trilógus, de ami nagyon fontos, az az, hogy lássuk, hogy a trilógus keretében, a hát CPR alatt lesz-e előrelépés a makrogazdasági kondicionalitás témájában. És itt megismétlem a történetet, hogy a tanács azt mondja nekünk, hogy ragaszkodnak a saját kötelezettségvállalásaikhoz, miközben számos tagállam vehemensen ellenzi ezt a kondicionalitást, de nem mondják ezt el. Ugye közös indikátorok kérdése, Olbricht úr is említette ezeket. Itt van lehetőség, és gyakorlatilag könnyen elérhető megoldás, egy, egy jó kompromisszumra, de az ír elnökség állandóan elodázza a megoldást, és ezáltal nem lehet kompromisszumra jutni a közös indikátorokra. Pedig ugye az RDF, a kohéziós alap és az európai territoriális együttműködési alapot is érinti ez. Ugye közös indikátorokban állapodtunk meg, mi itt a magunk részéről, és gyakorlatilag ugyanazokkal az indikátorokkal dolgozunk, és ez fontos is lenne, hogy a mandátumokhoz ragaszkodva koherenciára törekedjünk, és egyszerűsítsük ezeknek a végrehajtását és monitorozását a tagállamok által, illetve az illetékes szervek által. Úgyhogy megismételjük az ír elnökség irányába a felszólításunkat, hogy tegyenek meg mindent tőlük telhetőt, és engedjék az előrelépést, hiszen, hogyha május közepére lesz előrelépés, akkor az én és a team munka eredménye is, és egyébként nagyon jó csapat volt, nagyon jó tárgyalói csapat, akkor le tudjuk a kohéziós alapokra vonatkozó szabályokra vonatkozóan a tárgyalásokat, is tudjuk, tudunk erről szavazni is. Joachim. Köszönöm szépen. Mikrofon nélkül nem halljuk sajnos. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, az én esetemben sincs túl sok újdonság. Itt a brüsszeli ég alatt az elmúlt fordulóhoz képest kicsit viharosan kezdett. Kezdtük az ír elnökséggel a tárgyalásokat, és aztán meg is akadtak ezek. A megyomásom inkább az, hogy a tanács talán úgy véli, hogy inkább a tanácsnak a jogi szolgálata folytatja ezeket a tárgyalásokat, nem pedig a, az elnökség, és akkor így haladunk gyakorlatilag előre, miközben az ED Z, az együttműködési alap tekintetében ez azért elég nehézkes. Úgyhogy az együttműködési tematikában szerintem egyszerűsíteni kellene itt a, az eljárást. Én azt gondolom, hogy a tanácsnak a pozíciója inkább az, hogy nehezítsük a dolgát azoknak, akik egyfajta eszközt kívánnak létrehozni itt a, a, az együttműködés tematikájában. Ugyanakkor azért ne felejtsük el, és egy kicsit meg is védem a tanácsot, hogy nagyon sok tagállami kívánság került benyújtásra, és ezeket nehéz harmonizálni. Tehát pontosan, ami az európai együttműködési kezdeményezést illeti, maga a kérdés felvetés is kicsit nehéz, nem igazán tűnik praktikábilisnak. A parlamenti javaslat egyébként, és ugyanez igaz egyébként a bizottságéra is, gyakorlati szempontból nagyon helyes, hiszen gyakorlati tapasztalatokra hagyatkozik, de Franciaország például abból indul ki, hogyha lenne egy francia alkalmazott, és a, az együttműködési alapnak Franciaországban lenne a székhelye, hát akkor ott helyi szabályoknak kell megfelelni, és azért ez eléggé abszurd. Hiszen nem hinném, hogy ő egy ilyen személy dönthetne arról, hogy milyen szabályok mentén kíván ott elhelyezkedni és dolgozni. Aztán a harmadik országokkal való kapcsolata ennek az alapnak, ezzel kapcsolatban is felvetődött a kérdés, hogy melyek ezek a harmadik országok, és ugye ne felejtsük el itt, hogy EU-s szomszédos országokról beszélünk, de ez se teljesen egyértelműen tisztázott, hogy akkor melyek is ezek a szomszédos országok, azok, akik a szomszédsági eszközöknél egyébként is fölmerülnek, vagy azok, akik földrajzi szempontból EU-s szomszédot jelentenek, és egyebek. Aztán a jóváhagyási fikció, ezzel a hat hónapos időtartammal, ez sem teljesen tisztázott, azaz még mindig vitatott. Három nappal ezelőtt például előterjesztése kerültek bizonyos javaslatok, és ezek jelentik majd az alapját a következő trilógus fordulóra. Fontos a határidőknek a tisztázása, hiszen hallom itt, hogy az általános rendeletnél ugye 32 forduló is volt már, miközben az írelnökségnek a személyzete is eléggé korlátozott, és még nyitottak ugye a, a dossziék itt szép számban, akkor ezt részben egyébként értem is, hogy miért nincs nagyobb előrehaladás, de azért azt mondom, hogy nem szolgál ez teljes mértékben magyarázatul, és kell sajnos új időpont is. Az általános rendeletet illetően mindenképpen kell megállapodás, hiszen ez az alkalmazandó jog tekintetében a mi szemszögünkből is lényeges. Az mindenképpen nagy tiszteletet érdemel, hogy ennyire kitartóak voltak a munkatársak, a jogi szolgálat, illetve a titkárság is, hiszen óriási munkát végeztek. Főleg, ha megnézem ezt a négy pilléres modellt, amit állandóan legkisebb részletig fel kell dolgozni, az nem kis munka. Az, hogy ez az ütemterv, amit ott magunknak meghatároztunk, hogy ez most tartható-e, hát ez ugye nagy kérdés, hiszen minden nyitott, nincs döntés, miközben fontos témák, mint a makro, kondicionalitás és a capping is ugye nyitottak, és ezek a kohéziós alapból részesülő országok számára fontosak, úgyhogy nem tudom, hogy akkor júniusban mi történik. Lesz egy saját tervezetünk, ami még mindig nincs egyeztetve a tanácsal, és aztán újra vitára bocsátjuk, vagy hogyan is fogunk majd eljárni. Tehát a, éppen Berlinben megtapasztaltuk már, hogy az új határidők meghatározása mit is jelent a az új repülőtér megnyitását, illet, ö, ö, megnyitásánál, úgyhogy nem javaslom ezt az utat. Tudom, hogy nagy a nyomás a régiók részéről, illetve a tagállamok részéről, hiszen az operatív programoknak a tervezését teljesen ellehetetleníti mindez, úgyhogy kellene egy előzetes megoldás, de ez ne az legyen, hogy ami hogy mondjuk a tanács által lesz a torkunkon leerőszakolt terv miatt mondjuk a saját elképzelésénket fel kell, hogy adjuk. Köszönöm. Négy... Köszönöm, Joachim, négyen kértek szót. Egy percet kap mindenki. Sajnálom, de mindjárt vége az ülésnek. Ich will jetzt auch wirklich tatsächlich nicht nochmal... Köszönöm, nem akarok mindent megismételni, ami már elhangzott. És nem szívesen mondok ellent Joachim Cellernek, de azért én még nem látom a tárgyalásainknak a végét, mert az, hogy hogyan is tárgyalunk, és mi a ezeknek a tárgyalásoknak a tartalma, azt nem itt kell megbeszélnünk, hanem ezt akkor szoktuk átbeszélni, amikor a tárgyalási forduló előtt egy óránál tartunk. Az ír elnökség alatti fordulókat nem tudtam végig nyomon követni, de azért nem teljesen értek egyet azzal, ami elhangzott. Persze, az, hogy a legrosszabb forgatókönyvet meg lehet előzni, ez igaz, és ez helyes is így, és hát erről is beszéltünk, de kompromisszumokra kéne jutni, és akkor emlékeztetnénk a városi ö, politikára. Szerintem a hálózat az még mindig jobb, mint a platform, amit az elejétől kezdve elutasítottunk. Aztán az olyan kompromisszumoknál, mint a tematikus célokra vonatkozó javaslatok, az, az itt is fontos volt nekünk a szakbizottságban, hogy 4 plusz 1, illetve 3 plusz 1-et rögzítsünk választható célként, és ugye mi azt mondtuk, hogy négyet tűzünk zászlónkra, és az IKT területen pedig egyet, mert ez egy olyan terület, illetve olyan célkitűzés, amely a legtöbb tagállam szerint hasznos lehet. Tehát ezek olyan kompromisszumok voltak, ahol azért közelítettünk a tanács felé. Annak nyitott kérdések persze, amelyeket még tisztázni kell. Tematikus koncentráció az egyik ilyen, de ezt a következő forduló előtt még biztosan meg tudjuk beszélni. Aztán fontos, mégis azt láttuk ma is itt, hogy a CO2-es kvóta célokat mindenképpen rögzíteni kell. És hát erről akkor még vitáznunk kell nekünk is, de hétfőn, a következő forduló előtt ezt úgyis megtesszük. Nyilván én is azt szeretném, hogyha le tudnánk zárni ezt a kérdéskört, de ahogyan mondtam, én nem nagyon látom még ennek az útnak a végét. Ettől függetlenül tényleg én is mindenkinek köszönetet mondanék minden munkatársnak, jó csapat vagyunk, mindenkit ideértek, még akkor is, hogyha nagyon éles vitákba is bocsátkozunk néha. Karima Deli. Karima Deli. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák. Remélem, hogy végső megállapodás fog születni a június 6-ai trilóguson a tárgyalás gyors lezárása persze azért nem jelenti azt, hogy föl kell áldoznunk a mandátumunk legfontosabb kérdéseit. Az egyik a tematikus koncentráció, és a négyes cél pontosítása, ami az alacsony szénfelhasználású gazdaság. És ezen mandátum tekintetében a fenntartható közlekedés témájában olyan összegről van szó, amelyeknek vannak következményei. A bizottság a százalék emelését minden egyes régió kategória esetében nem fogadja el, hiszen jelentős a környezeti kihívás az új tagállamokban és a régiekben is így érvényes, ahogy egyébként az vita elején kiváló jelentésből, vagy ezt hallottuk, tehát 22 százalék hangzott el a bizonyos régiók esetében a megújuló energiaforrások felhasználása tekintetében de csak a kevésbé fejlett régiók esetében, de hát ez a parlament mandátumának a lényege. A tanács kompromisszum kész kell, hogy legyen, és itt látszik, hogy mennyire fontos ez a kihívás, még, tehát a bizottság támogat minket. Másik lényeges dolog, ami a környezetvédők számára a határ, az gáz témai infrastruktúráknak a bevétele a végső szövegbe. Ezt egy módosítással elutasítottak szavazás keretében, de a tárgyalásokon ezt újra a mandátumba bevenni ez nem lehetséges. Hát ez mindenképpen a, köz, a környezetbarátok számára ez elfogadhatatlan. Cornelia Ernst. Ähm, Köszönöm szépen, három pontot említenék. Az egyik, egyeztetnünk kell az általános rendeletet illetően, ez beruházási in, be, prioritások idősek tekintetében, ezeket az egyeztetéseket mindenképpen le kell folytatnunk, mert fölmerülnek igényként, de két dologról beszélnék. Az egyik a tematikus koncentráció. Hát szinte betonfalba ütközünk, mert amikor az energiahatékonyságról beszélünk, és meghallgattuk a javaslatokat, az még a bizottságnak se tetszik. Úgyhogy azon kell elgondolkodni az energiahatékonyság kapcsán, hogy a saját rögzített, általunk lefektetett célokat itt a parlamentben, ahol ütemtervek vannak, cselekvési tervek léteznek, amelyeket már meghatároztuk, hogy ezeket most feladjuk, és azt mondjuk, hogy mindegy, vagy kitartunk ezek mellett. Szerintem azért kell harcolnunk, hogy az energiahatékonyságot ne töröljük csak úgy el, vagy ne söpörjük szőnyeg alá, és szinte bazáron lehessen ilyen lókupeckedéssel róluk, róla dönteni. Az intelligens gáz felhasználás nem került a prioritásaink közé a mandátumban, és, és szerintem ez jó is így, ne is próbáljuk meg ezt valahogy belecsempészni, hiszen számos lehetőség van a gáz struktúrákra, és ezt meg lehet csinálni EU-s pénzek nélkül is. Tehát nem az a célunk, hogy ezeket a gázstruktúra fejlesztéseket diversifikálásokat feladják az egyes tagállamok, de ne EU-s pénzeket tegyék ezt. Ezzel szerintem nagyon sok frakció itt az Európai Parlamentben egyfajta határvonalhoz ért, és nem lehet az a kompromisszum, hogy, hogy, hogy azt, amiben már régen megállapodtunk most, és, és ráadásul más tartalommal, azt most feladjuk. Rika? Rika. Köszönöm, elnök asszony. Rövid leszek. Néhány prioritás az ALDE számára. Először is a KKV-k. Nagyon közel állnak a frakciónk szívéhez, és biztosítani akarjuk, hogy őket figyelembe vesszük itt ebben a témában. A gáz a következő fontos téma számunkra. Nem támogathatjuk azt az elképzelést, hogy ezt a pénzt más témákra használnák, és nem pont a gáz témájára. Aztán a tematikus koncentráció és az alacsony szénfelhasználású gazdaság. A fejlett régiók 22%-a, és az á, illetve 22% a a fejlett és az átalakuló régiók számára a számunkra elfogadható szint. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a jó együttműködésért. Köszönöm. Természetesen azok az országok, ahol az energiastruktúrban azt hiszem, hogy elektromos áram 95%-ban Lengyelországban és szénből származik, ezért a gázra való átállás az ugye egészen relatív értelmezést kap. Louis elnézést, hogy kihagytam, de most megkapja a szót. Köszönöm, elnök asszony mindjárt vége az ülésnek, ezért egy felhívással szeretnék érni a, az Európai Területi Együttműködés témájában Rika Manner kollégához szólok, főleg a hármas cikk, amely a földrajzi lefedettségről szól. Az Európai Unió hármas szintű régiói, valamint a tengeri határterületek, amelyek maximum 150 kilométerre találhatók onnan, ez szerepel itt ebben a cikkben, de szerepelnek a szükséges kiegészítések és a kiigazítások is. Hát vannak olyan szigetek, amelyek a, végülis a határtól nagyon távol vannak, ilyen távolságokon túl vannak, de figyelembe kellene őket venni a derogációban. Az Azori-szigetek, vagy Madeira-szigetek több mint 150 kilométerre találhatok, de jelentős lakosság él itt, és nagyon erős az együttműködési potenciáljuk, főleg ilyen nehéz időszakban. Esetleg egy lehetőséget nyitna ez is gazdasági szempontból, turizmus szempontjából, kutatási fejlesztési témákban. Ilyen régiókra még tudnánk más példát is említeni. A hármas cikk a földrajzi lefedettséggel foglalkozik. Szerintem ezekkel a régiókkal új lehetőségeket tudnánk megnyitni, nem csak ezen régiók számára, hanem az egész Európai Unió számára. Köszönöm szépen, ezzel lezárjuk a vitát, és részemről egy tájékoztatás, a következő ülés dátuma, május 29-30-a, másfél napunk lesz, Remélem, hogy addigra jó híreket fogunk hallani a tárgyalásokról. Lezárom az ülést, köszönöm szépen!